Buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ma délelőtti ülését megkezdjük. Első napirendi pontunk az uniós kiadások minőségének javítása. Az Európai Parlament jelenleg készíti el három fontos dossziéről a véleményét. Az Európai Uniós kiadások minőségére és a pénzügyi igazgatásra vonatkozik mindez. A pénzügyi rendelet a következő téma, és az új 2013 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi kérdések, valamint a költségvetés felővizsgálata. Ezen az alapon, illetve a bizottsági kolléga Jorgo Saci Márkákis javaslata alapján, aki 2009-ben is készítette a jelentést, az a feladat, hogy most erről a témáról részletes vitát folytassunk. Hogyan lehet javítani az uniós kiadások minőségét? A cél az, hogy széleskörű analitikus vitát folytassunk. Ennek alapja a számvevőszéknek a egy 2010-es jelentése, amely a kockázatokkal és a kihívásokkal foglalkozott, illetve a bizottságnak a pénzügyi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó jelentése. Mindkét dokumentum fontos üzeneteket tartalmaz az intézmények számára, és mindkettő nagyon hasznos, hiszen alapját képezhetik az Európai Uniós közkiadások javítását. Szeretnék természetesen köszönetet mondani a jelenlévőknek, és kezdjük is Csaci Markákis kolléga meghallgatásával. Ő az előadó, és bemutatja, hogy miért is szerveztük meg a mai ülésen ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm. Mindannyian jól tudjuk. Az új brit miniszterelnök a tanács elé állva felvetette a költségvetés kérdését. Picit emlékeztet bennünket Thatcher asszonyra, aki, azt követ, aki a pénzét követelte vissza annak idején. Most meg Cameron azt mondta, hogy nem adok több pénzt, mert úgy gondolom, hogy elég pénz van Európában egyrészt, másrészt nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy jól költik el ezt a pénzt. Az első tételre kapcsolatban nem, én nem tudom, hogy helytálló-e. Nagyon sok oka van annak, hogy az európai költségvetés kiadással éljen, ám a mentesítési eljárás után, meg annak felülvizsgálata után, hogy az EU pénzeket hogyan költik el, különösen a tagállamok részéről, hát abban van valami igazság, amit mondott a kiadások minőségéről. Köszönöm egyrészt képviselőtársaimnak a, a mentesítési eljáráshoz való hozzájárulását, azt a munkát, amely révén találtunk olyan kiadási tételeket, ahol meg tudtuk vizsgálni, hogyan lehet javítani különösen a tagállamok részéről a végrehajtást, ám ezt a munkát tovább kell folytatnunk, ezért vagyunk itt együtt a meghallgatáson, és különösen David Basztaknak, az Európai Számbevőszék munkatársának köszönöm több éves munkáját. Érdekes módon a két említett miniszterelnök országából származik ő is, és már most is megfigyelhető, különösen azon tagállamok esetében, amelyeket egyébként David Bastak igen jól ismer, amelyek leginkább kiabálnak a változások mellett. Nos, épp ezekkel van a legnagyobb gond az EU kiadások végrehajtását illetően. A nagy-britanniai programokat 2010-ben például azok végrehajtását meg kellett szakítani. No tehát, hogyan lehet a kiadások minőségét javítani? Ez a rangsor elején kell álljon ez a kérdés, nem csak a, a Kokóbú bizottságban, hanem az Európai Parlament egészében. Jelenleg készülünk fel arra, hogy három fontos ö, témában kialakítsuk az Európai Parlament álláspontját, ezért kell érintenünk ezt a kérdést. Első ezek közül a pénzügyi szabályozás felülvizsgálata, ez nagyon fontos számunkra. Másodszorban az új pénzügyi perspektíva a 2013 utáni időszakra, a harmadik pedig maga a költségvetés áttekintése. Minden, minden három terület az Európai Unió pénzügyi menedzsmentje végrehajtása, javítását kell, hogy szolgálja, az ESZA ajánlásait. tobi két fontos dokumentumot bocsátott ki, amely az Európai Unió minden intézménye számára fontos üzenetet hordoz, és mely ilyen formán a kiadások minőség javításának fontos forrása lehet. Köszönöm, hogy a számvőszék elfogadta meghívásunkat, hogy a pénzügyi menedzsment javítása tekintetében kockázatok, kihívások névem előadással él, és a bizottság 2010-es a pénzügyi szabályozás felírására vonatkozó javaslatára vonatkozóan és köszönöm más szakbizottságban dolgozó kollégáink megjelenését is, nagyon fontos munkát játsz, szerepet játszanak a e tekintetben. Juta Haugasszony, aki a Súr bizottságban a szakpolitikai kihívásokkal foglalkozik, aztán üdvözlöm Pervans Peres asszonyt, aki a Foglalkoztatási Szociális Bizottság elnökeként van itt. Ez a bizottság az egyik nagy felhasználója az összegek a, a kiadásoknak, aztán Francesca Balzánit, a költségvetés előadáját, és Ulrike Ródusztot, aki a bizottság koordinátora. És aztán különösen David Bastak urat üdvözlöm körünkben, akinek azonnal meg is adom a szót. Grazie. Köszönöm, igen. Szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött hozzánk a számolőszék képviseletében, Posztok úrnak meg is adom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak is ezt a meghívást. Szeretnék az Európai Unió kiadásainak a minősége szempontjából az Európai Számvevőszék részéről a a 2010 per 1-es vélemény alapján néhány dolgot elmondani. Az Európai Unió költségvetésének a minőségjavítása és a 2010-es másik vélemény, amely javaslat az európai költségvetési rendeletnek a továbbfejlesztésére. Az európai kiadásoknak a színvonala azt célozza, hogy kerüljük a hibákat, a jogszerűséggel, szabályszerűséggel kapcsolatos problémákat. Három másik lába is van ennek a területnek a gazdaság, a hatékonyság és az eredményesség. Nem lesz csak akkor tud az Európai Unió a kiadásaival megfelelően bánni, hogyha a jogszerűség, szabályszerűség mellett a hatékonyságot is biztosítjuk. A 2010 per 1-es számvevőszéki véleményre szeretnék kitérni. Először is a jogszerűség, szabályosság. Komplex szabályok szabályozzák a különböző programokat, illetve a komplex ellenőrzési rendszerekkel rendelkezünk, és ezek vegyes sikerrel működnek a szabályok betartatása szempontjából. Az Európai Bizottság úgy érvel, hogy ilyen esetben pénzügyi korrekcióra kerülhet sor, viszont az egyes hibákat utólag már nem lehet orvosolni, vagy legalábbis több évig húzódik. Másodszorban vannak olyan kiadási programok, amelyeknek nem világos az európai hozzáadott értéke. Például ez egy alapvető megállapítása volt a 2009-es számvevőszeki jelentésnek a közegészségügyi ellátásra fordított EU források területén. Harmadsorban egy újabb kudarcos terület az, hogy nem sikerül követni, hogy a kitűzött célokat a kiadások mennyiben tudták elérni. Ezt például a kiválósági hálózatok, illetve az integrált projektek, a kohéziós 2008-as kiadások terén és az intelligens energia terén ugyanebben az évben is megállapítottuk. Negyed sorban egyes esetekben az Európai Unió kiadásai olyan kritériumokhoz kötődnek, amelyeket nem lehet könnyedén ellenőrizni. A 2008 per 8-as külön jelentésünk például a mezőgazdasági kölcsönös megfeleltetőségi elvek esetén rögzítette, hogy ezeket nem mindig sikerült ellenőrizni. Aztán ötöd sorban az egyik legelterjedtebb panasz, hogy a monitorozás értékelés hiányosságokat mutat. Nagyon nehéz az Európai Bizottság részéről megbízható állításokat találni arra, hogy mennyibe került, ez kifizette a költségeket, illetve a tagállamok, egyes szervezetek, és hogy mennyiben sikerült elérni a kitűzött célokat. Ez eléggé szomorú felállás, de nem teljesen pessimista a számvevőszék véleménye. Több területen felhívtuk a figyelmet olyan dolgokra, amelyek továbbfejleszthetők, illetve megoldhatók. És az egyik téma a jelentésben, hogy kezdettől fogva be kell építeni a minőséget a kiadásokba, mert megfelelő értékelés nélkül újítják meg gyakran a programokat, illetve kis növekményes változások következnek be, és így fejlődnek a programok nem alapvető értékelés alapján. Az intelligens energia területén 2008-ban a jelentésünk ezt állapította meg, vagyis újra és újra értékelő jelentések nélkül megújították ezeket a programokat. Tehát a 2010 per 1-es véleményünk hangsúlyozza, hogy a kiadási programok előterjesztés előtt milyen minőségi szempontokat kéne beépíteni. Különösen a hatásvizsgálatot ajánlja a számvevőszék. Ez mélyrehatóan lehetővé tesz, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyibe kerül, milyen előnyökkel jár a javaslat, illetve megfelelő alternatívákat is megfontolhatunk. Néha az a legjobb, hogyha többet teszünk, olyan is van, hogy a több az jobb, sőt, olyan is, hogy a semmi éri a legtöbbet. Tehát a számvevőszék egyszerűsítést javasol. A mezőgazdaságban minden más területnél előbbre haladt az egyszerűsítés. Nehezen kerülhető el a következtetés, hogy az egyszerűsítés jelentősen hozzájárult a aránynak a csökkenéséhez. Az utóbbi évek kapkiadásaiban ezt tapasztaltuk ugyanis. Végül a számvevőszék megállapította, hogy a kedvezményezetteknek kifizetett összegeket kimeneti eredményekhez és nem bemenő adatokhoz kellene kötni. Most pedig a költségvetésről szóló rendeletre szeretnék rátérni. A parlamentben, illetve a tanácsnál komoly viták övezték, ezt előtte még a bizottságban, sőt a számvevőszék köreiben is figyelmeztetésül előre bocsátanám, hogy nem a költségvetési rendelet módosítását javasoljuk a minőségi kiadások érdekében, mert hatékonyabb ágazati szabályokra is szükség van. Nagyon sok mindent rögzített a számvevőszék a 2010 per 6-os véleményében ebben a témakörben, és a mai délelőtt, illetve délután során ennek a megtárgyalására lesz még kellő idő, úgyhogy én három szempontot emelnék ki. Egyrészt az auditálás, a az elszámolások, illetve a hiba aránynak az eltörhető szintje, amivel foglalkozni szeretnék. Az ellenőrzések, az auditok Európa szerte jelentős költségekkel járnak, az ellenőrök az egész világon elvégzik a különböző ellenőrzési feladatokat. Nagyfokú rugalmasság kell ehhez a feladathoz, és együttműködés az EU intézményei, illetve a harmadik felek részéről. Fontos, hogy a költségvetési rendelet ne akadályozza ezt a feladatellátást. Sajnos azonban az egyes külső ellenőrzésekre vonatkozó javaslatok az Európai Bizottság részéről ezt akadályozták volna. Mert olyan bonyolításokat, nehezítéseket vezettek be a javaslatokban, amelyek visszafognák a munkát. Tehát a parlament és a tanácsot a számvevőszék arra kérte, hogy a külső ellenőrzések előírásai tekintetében egyszerűsítsenek. Mindez a 2010 per 6-os véleményünkben szerepel. És végül pedig az elszámolások kérdése az uniónak a beszámolója tekintetében az utóbbi hat évben sikerült a számviteli szabványoknak megfelelni e tekintetben, és meglepett bennünket, amikor Luxemburgban azzal szembesültünk, hogy a bizottság által javasolt rendelettervezet, mintha visszalépne ehhez a kerethez képest. A tanács költségvetési bizottságával való egyeztetés alapján az Európai Bizottság új szöveget alkotott, és ez a normák szerepét megerősíti, és a kimutatások szabályszerűségét növeli. Én remélem, hogy az Európai Bizottság a parlamenttel kapcsolatban is ezt az álláspontot követi. Harmadsorban, illetve utolsóképpen az elfogadható hibaszint tekintetében a, a számvevőszéket már régóta aggasztja azt, hogy időnként aránytalan a arány a források nagyságához, illetve az elvárt eredményekhez képest. Tehát mi azt szorgalmaztuk, hogy az ellenőrzési rendszerek ne csak ellenőrzési szempontból eredményesek, hanem költséghatékonyak is legyenek. A bizottság javaslatot tett a rendelet javaslata keretében az elfogadható hibaszintre is, és a két előadónk úgy tekinti ezt, hogy veszélyes lehetősége ez annak, hogy elmozdítsuk a kapufélfákat, illetve aggályosá tegyük ezeknek a kockázatoknak a nagyságát. A számvevőszék rámutatott, hogy a valószínűsíthető hibaszint, illetve az ellenőrző rendszereknek a költség-haszon aránya megfontolandó minden esetben, amikor javaslatokat tesznek, és nem akkor, amikor a parlament a mentesítésről tárgyal helyesebb lenne ezt rögzíteni a költségvetési rendeletben, hogy megfelelően értékelni lehessen, hogy mennyibe kerül a végrehajtás, és hogy a kockázatok, amennyiben valami rosszul alakul, hogyan számszerűsíthetők. És ezt már a javaslatok előterjesztésekor, és nem pedig a mentesítés kapcsán kellene elvégezni. Ennyit a pénzügyi rendeletről. Egy kicsit a hátteret is szeretném leírni. A mai ülésünk mögött is urat fogom talán részben ismételni. Amióta 2010 per egyes véleményt kiadtuk, azóta keményebbek lettek a feltételek, nem csak Angliában, Skóciában és Észak-Írországban, viszont a tagállamokban is romlott a helyzet. Semmiképpen nem javult, hiszen az euróövezet költségcsökkentésekkel foglalkozik, illetve elvárjuk a költséghatékonyságot. Köszönöm szépen, és várom az észrevételeket, kérdéseket. Köszönöm Dávid Bostoknak a beszámolójáért. Hag kollégának adom meg a szót, aki a politikai kihívásokkal foglalkozó különbizottság elnöke. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást a Kokubó részéről Előre meg kell mondanom, hogy a mi a SURE különleges, korlátozott felhatalmazással bír. Azt jelenti ez, hogy nem avatkozhatunk bele a többi szakbizottság feladat körébe, beleértve a, a kokobut is, tehát nem próbálhatunk meg szabályokat alkotni ezek helyett. Ennek fényében beszéltük meg, hogy a költségvetés egészének végrehajtása, egyszerűsítése mit jelent, beleértve ide az egészet, nem csak a nagy alapokat, hanem általában az egyes végrehajtási rendszereket, hiszen látjuk, hogy egyes alapok végrehajtása a tagállamokra hárul, még mások, különösen a kisebb alapok az Európai Bizottság részéről központosítottan kerülnek végrehajtásra. Ezekről ezt még cseréltünk, arról nevezetesen, hogyan lehet javítani a végrehajtást, az egyetlen anyag, amire támaszkodhattunk, az ESA jelentése volt, és egy ideje tárgyalunk az Európai Bizottság esztrőséről szóló kommunik kommunikéről, tárgyalnánk, de ez nem jött meg eddig hozzánk, sőt úgy tűnik nem is létezik még ilyen kommuniké. Az illetékes biztos március 30-án Semeta biztos úr kabinetjével együtt igyekezett ennek ügyét előrébb vinni. Ezt be kell majd építsük a, vé a végső jelentésünkbe, ám úgy tűnik ez nem valósul meg, mert hogy nem volt semmi lehetőségünk ezt az anyagot tanulmányozni. A következő pénzügyi szabályozással kapcsolatban beszélhetnénk erről, de ez nem a mi feladatunk. Beszélhetnénk egyszerűsítésről is, de ez sem a mi feladatunk. Úgyhogy marad ennyiben. Még egyszer mondom, azt követeljük, hogy minden alap közösségi elvek alapján álljon, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjaira fogunk hangsúlyt fektetni, ám lényegi szempontból az egyes politikai eszközökről meg nem szólhatunk konkrétan semmit az előbb említett korlátok miatt. Ugyanakkor a Költségvetési Szakbizottság tagjaként tovább tárgyalhatom majd ezeket, ha a SURE végső jelentését május 25-én, 26-án megszavazzák. Nos, ezt követően a Költségvetési Szakbizottságban a költségvetés rendjét illetően további vita folytatható majd. Számomra az a legfontosabb, hogy a nagy alapok esetében, amelyeknél a tagállamokban nagyon sok pénzt kell eredményesen, a saját céljaink és szellemünk mentén elkölteni, illetve alapot végrehajtani, most ezek esetében az alapokban rendelkezésre álló eszköz, pénzeszközöket vizsgáljuk felül, és sarkaljuk a tagállamokat a jobb kormányzás bevezetésére. Akár egy bizonyos időszakban az emberi erőforrásokra is koncentrálva. Mert az általunk kialakított elképzelések alapján, és nekem ez már a harmadik pénzügyi perspektíva időszakom, hogy ezeket is tovább vigyük, és a, és a saját gondolatainkat beépítsük ebbe. Ugye minden reform esetében a regionális struktúra politika eszközei tekintetében, meg az agrárpolitika tekintetében mindig hatékonyabb és eredményesebb végrehajtásra törekszünk. Ez már a harmadik ilyen alkalom, és mindig aztán azt látjuk, hogy ezek nem elég méreható változások. Nos, ezért kell most lehetőség szerint a tagállami teljesítményt ö, nem túlbecsülnünk, mert általában túlbecsüljük ezeket. És néha a tagállamok, és nem csak az új tagállamokra igaz ez, egyes tagállamok, vagy egyes tagállami régiók esetében is újra és újra felmerül az a probléma, hogy nincs, egyszerűen nincs meg az a kormányzati, kormányzási emberi erőforrás, amely révén összehangolhatóak volnának a regionális, tagállami és Európai Uniós eszközök végrehajtása, és amelyek révén elérhetnénk a céljainkat. Azonban ez nem a mi meghatalmazásunk tárgya, felhatalmazásunk tárgya, ez inkább egy személyes megjegyzésem, meglátásom. És hát nyilván igyekszem majd a mezőgazdasági szakértőinkkel, meg regionál politika, regionális politika beli szakértőnkkel az egyes szakbizottságban együttműködve ebbe az irányba tovább, gondol, irányban tovább gondolkodni, hogy amikor aztán a konkrét jogalkotási lépések következnek, a strukturális alapok végrehajtása, vagy a kap következő köre tárgyában, akkor tudjunk segítséget nyújtani, illetve megfelelő irányba kormányozni a dolgokat. Na, annyit mondottam volna a témához kapcsolódóan, remélem sikerrel járunk a következő pénzügyi perspektíva időszakában ám nem csak a nagy alapok tekintetében, ahol nagy célokat kell végre megvalósítanunk, hanem a kisebb alapok ügyében is. Ugye mindig, ha innovációra vagy kutatásra gondolunk, a kutatási, oktatási célokat megcélozva, vagy pedig a KKV-kat megcélozva, azokat olyan helyzetbe hozva, hogy az innovációs folyamatban részt vehessenek. Nos, e- ez egy esetben is szükség van az egyszerűsítésre. Ám ez, ez nem a súr szakbizottság hatáskörébe eső kérdés, úgyhogy nem akarnék belavatkozni ebbe, mert meg is a kollégáim, hogyha így tennék. Grazie. Köszönöm szépen a kollégának ezt a hozzászólást, és most átadom a szót Beres kolléganőnek, aki a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, hogy meghívták a Foglalkoztatás és Szociális Bizottságot. Több programmal foglalkozunk, és különböző stratégiák megvalósításán dolgozunk. Olyan stratégiákon, amelyek mobilizálni, amelyek mobilizálják az Európai Uniós költségvetés egy jelentős részét. Az Európai Uniós költségvetés hozzájárulása véleményünk szerint rendkívül fontos a politikai stratégiáink megvalósításához. Gondoljunk arra, hogy az Európai Uniós 2020-as stratégiát milyen módon határoztuk meg. Főszólásom lényege az, hogy milyen a minőség az uniós kiadásnak, hiszen ez az a téma, ami miatt elhívtak ide minket, hogy számoljak be. Folyamatosan felmerül a kérdés a partnereinkkel, hogyan lehet értékelni a minőséget akiket támogatunk, akik kilépnek a szegénységből és mosolyognak, ez egy eredmény, így tudjuk mérni a minőséget, vagy pedig az elszámolásokat kell megvizsgálni. Ne felejtsük el azt, hogy ha csak az adatok alapján ért, végzünk értékelést, ez nem teljes értékelés, mert így nem tudjuk figyelme venni azt a hozzáadott értéket, amit igazából figyelme kellene venni. A kihívása szemben mi úgy gondoljuk, hogy három dimenziót kell figyelembe venni. Az egyik a program teljesítése, megvalósítása, melynek az eredmények optimalizálása az állampolgárok érdekében. A második a befogadhatósági kritériumok egyszerűsítése, illetve a szervezés egyszerűsítése. Ne felejtsük el, hogy programokat felállítunk, aztán a helyszínen találkozunk a partnerekkel, és számukra sokszor aggályos, hogy mennyire bürokratikus a rendszer. Olyan mechanizmus kell kialakítani, amely legális egyszerű, és egyszerűsítést is okoz. A harmadik téma az osztott kezelés, vagyis a teljes támogatás nagyon fontos téma. Ha megvizsgáljuk az alapok keretei között a szociális alap kiadásait, nagyon sokszor kis projektekről van szó, KKV-k támogatásáról, vagy pedig NGO-k támogatásáról és nem tehetjük meg azt, hogy az összes döntésünkben azt mondjuk, hogy támogatni akarjuk a civil társadalmat, a KKV-kat, de aztán a másik oldalon, akik a költségvetési elszámolással foglalkoznak, azt mondják, hogy túl bonyolult a NGO-kkal vagy a KKV-kkal dolgozni. Sokkal egyszerűbb, hogyha a nagy szervezetekkel dolgozunk együtt, mert ott könnyebben tudunk előrelépni. Véleményem szerint az új tervezésben előre kell lépni, javítani kell az elszámolási struktúrát a programok esetében, megfelelve a számvőszéki ajánlásoknak. Szeretnék néhány szót szólni a kiadások minőségének értékeléséről is. Ez a céloktól függ. Amikor az EU 2020-as stratégiát megvizsgáljuk, a foglalkoztatás és szociális ügyek területén öt célből kettőnél fölmerül a kérdés a foglalkoztatás és szociális téma. 75%-a az embereknek fenyegetett a munkanélküliség által, ugyanakkor nagyon sok a szegény, úgyhogy ezek lennének a legfontosabb stratégiai célok ezt a helyzetet javítani. A három legfontosabb célunk új kompetencia munkanélküliség számára, fiatalok, munkanélküliség csökkentése és európai platforma szegénység ellen. A stratégiák célja megfelelő pénzügyi támogatástól függ a külön következő pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan. Ez nem egyszerűen költségvetési ellenőrzési kérdés, hanem politikai kérdés is. Hogyha sikeresek akarunk lenni ezekkel a stratégiákkal, akkor nem alkalmazhatunk egy olyan stratégiát, mint ahogy Cameron úr szer- szeretné azt, hogy ne legyen több kiadás EU szinten. A múltban a számövőszék kritizálta túlságos nagynak, túlságos méretűnek tartotta a támogatását ezeknek a céloknak, és az európai kiadások hatáselemzés alapján ilyen véleményeket hangoztatott. Második aspektus. A finanszírozás jó célja nem elégséges, az is fontos, hogy a keret megfelelő legyen, koherenciára, koordinációra van szükség az EU szintű szakpolitikák és a tényleges kézefogható eredmények tekintetében az állampolgárok szintjén. Egyébként az európai szemeszter nagyon fontos. Szeretnék egy témát említeni. A sokan osztják az én véleményemet, de nem mindenki. Folyamatosan napirenden van ez a téma. Úgyhogy itt is szeretném ezt említeni. Az, hogy az európai kiadás hasznos legyen, az európai kiadásnak a lényege, hogy multiplikátor hatása van a többi kiadás tekintetében. Ahhoz, hogy meglegyen ez a multiplikátor hatás, azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet új támogatást adni, hogy a tagállamok is támogatást adjanak amikor a válságbizottságnak készítettem a jelentést, akkor megnéztem, hogy az tagállamok milyen oktatási kiadásokat kezelnek a Lisszaboni stratégia céljainak az eléréséhez, illetve a tudásalapú társadalom felé történő elmozdulás érdekében. Az Európai Bizottság nem tudott nekünk értékelést adni arra vonatkozóan, hogy nemzeti szinten mennyiben támogatják az oktatási célokat. Ugye az EU szinten van Erasmus, meg egyéb programok de a tagállami költségvetési mobilitásra vonatkozó adatok tekintetében az OECD-nek az adatait kellett, hogy felhasználjam. Olyan megközelítést kell, hogy alkalmazunk, amikor természetesen az EU céloknak megfelelően, de globálisan is össze lehessen hasonlítani a kiegészítő jellegét az EU kiadások és a, a tagállami kiadások között. Utolsó megjegyzésem. a megfeleltetés kérdése. Szeretném elmondani, hogy az az elképzelés, hogy a struktúrális alapokat úgy lehet felhasználni, hogy szankcionáljuk az államokat, amelyek nem tartják tiszteletben a stabilitási paktumot, ez számomra értelmetlen. Igazságtalan és nem hatékony. Igazságtalan, hiszen a régió fizetné meg a állami hibákat, nem hatékony, hiszen teljes mértékben ellentmondásban van a szolidaritási koncepcióval, ami EU szinten érvényes. Hogyan lehet azt elérni, hogy a tagállamok, vagy illetve a regiók, a tagállamok és a régiók a közösségi pénzt a struktúrás alapból úgy használják föl, hogy az EU-s célokat elérjék és támogassák, Szerintem ez a megfeltetés, ez a feltétel, amit érvényesíteni kell, hiszen ma a régiók már az új programozás, a szociális alap reformja tekintetében már előrelépnek, ezek fontos változások. Ha mindenik régió saját stratégiát határozhat meg, ami nem járul hozzá az EU 2020-as stratégia eléréséhez, akkor az EU-nak nem kellene ezt különösebben támogatnia. Még egy megjegyzésem. A Szociál, Európai Szociális Alapon túl a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság foglalkozik az Európai Globalizációs Alap kezelésével is, úgyhogy erről is szeretnék szólni. Az Európai Parlament a múlt héten szavazott az alap felhasználásáról az Unilever témájában, a cseh köztársaságban. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem támogathat delokalizációs stratégiákat multinacionális cégek esetén. Most a globalizációs alap egy része egy bizonyos szekcióra lehetővé teszi ilyen finanszírozásokat, és ez viszont nem pozitív. Még három megjegyzésem lenne. Az első. Néha vitatják azt az elképzelést, hogy legyen kijelentés vagy nyilatkozat, biztosítási nyilatkozat, például az Egyesült Királyság vagy Hollandia részéről. Valójában ez lehetővé teszi a bizottság számára, hogy, meg, hogy értékelje a helyzetet, viszont megfelelő ellenőrzésre nem ad lehetőséget. Ezt egyébként megfogalmaztam több alkalommal. Második megjegyzésem a Halkhoz szeretnék csatlakozni. Igazgatás és adminisztrációs kapacitás, ez kritikus kérdés. A csatlakozási folyamat során az Európai Unió a kopenhági kritériumok teljesítéséhez sok támogatást ad, de ezt követően ez mintha nem is létezne adóbeszedési kapacitás, kiadások ellenérzésének a kapacitása, ezek kritikus kérdések, fontos kérdések, és ezt nem kapcsolhatjuk a számövőszék éves jelentéséhez, hanem a tényleges tagállami programok végrehajtása során ez továbbra is probléma. Az adminisztratív kapacitások kérdésében fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, és én azt javasolnám, hogy az Európai Szociális Alap jövője tekintetében a pénz egy részét technikai támogatásra költsük, hiszen egyébként megjelenik a korrupció, vagy pedig nem megfelelően használják, elégtelenül használják az alapot, és ezeket mi el kívánjuk kerülni. Harmadik megjegyzésem, erősen támogatom azt az elképzelés, hogy ahogy, a közösségi pénzt nem ott használják föl, vagy nem arra, amire kellene, ugye az Európai Szociális Alapot mondjuk nem tagállami szinten nem megfelelő célra használják föl, ugye visszafizetést kell kérni, hogy I want my money back, ez lesz érvényes, és ezt a pénzt másra kell fordítani, a közösségi költségvetésbe vissza kell, hogy kerüljön, és egyéb megfelelő projektek támogatására kell elkölteni. Elnök, köszönöm szépen Beres kollégának a hozzászólást. Francesca Balcani következik, ő a 2012 évi EU költségvetés előadója. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. C'è un eh, téma. Van egy olyan téma, amely a ellenőrzésre és a minőségre vonatkozik közösségi kiadások eh, területén. Megpróbáltam a 2012-es költségvetésbe bevenni ezeket a szempontokat. Persze ez összekapcsolódik a közkedások stratégiájával és minőségével. És itt a következőt említeném, az európai governance irányítás. A közkiadás felhasználása nem csak akkor jó, természetesen ez feltétel, de nem elégséges feltétel, hogyha a teljes előét, menetet megfelelően követik, és ami lehetővé teszi, hogy jó legyen a kiadás. Van egy alapvető kérdés, tervezés, közkiadások tervezése, és itt véleményem szerint szinergiára van szükség az EU és a tagállamok között. Gyakran olyan helyzetek alakulnak ki, amikor megfordul a kapcsolat, a nemzeti szakpolitikákat nem tervezik, nem frissítik, mert közös célokat kell, hogy kövessenek EU szinten. És ezt szolgálják az EU alapok. De sokszor megfordul a kapcsolat. Próbálják megnézni, hogy van-e valamilyen EU-s alap, amivel a saját célokat el lehet érni. Pedig fordítva kéne, hogy ez működjön, hiszen a legitim közforrások felhasználásának ez lenne a feltétele, és ez lenne az alapépítő téglája egy valós Európai Uniós politikának. És pontosan ezért úgy gondolom, hogy a gazdasági irányítás ami az EU költségvetésébe teljesen be kell, hogy épüljön, ezt el kellene tolni, hiszen véleményünk szerint vagyis azok véleménye szerint, akik az EU költségvetést kezelik, így kellene, hogy működje. Meg kellene próbálni közös célokat fölállítani, hiszen ez a kiindulási pontja az európai alapok felhasználásának. És ha megvannak a közös célok, akkor tartjuk tiszteletben azt a közérdeket, amely felállította ezt az alapot, és amely valamelyik európai szakpolitikát szolgálja. Ez a struktúra vagyis, hogy először megpróbáljuk felállítani a célokat. Utána a tagállamokat a közös célok felé fordítjuk, hiszen azt se felejtsük el, hogy a közkiadás felhasználásának a, a legitimitásának elemét képezi az, hogy multiplikátor hatása legyen, hogy olyan eh, irányba mozdítsanak el bizonyos témákat, amelyek egy cél eléréséhez vezetnek és hogy ez valójában a területen megvalósuljon. Tehát ez lenne egy előfeltétel, és ez lehetővé tenni azt is, hogy hatékony ellenőrzési rendszert építsünk föl ennek alapján. Hiszen az, ami soha nem szabad eltitkolni, és soha nem merülhet el a különböző formális ellenőrzések sűrűjében, pontosan az, hogy a felhasználás a deklarált célt szolgálja. Vagyis, hogy a kérelmezéstől egészen a megvalósításig valóban az Európai Uniós szinten eldöntött és meghatározott célokat szolgálják ezek az alapok. Hogyha sikerül felállítanunk egy ilyen irányítási rendszert, kiindulva az európai szemeszterből, amely valóban a nemzeti dimenziót és a nemzeti szakpolitikai döntéseket elmozdítja oly módon, hogy a közös európai célok a koherensek legyenek, és azokat szolgálják, főleg az EU 2020-as stratégia tekintetében. Úgy gondolom, hogy ez a lényegi előfeltétele annak, hogy valós ellenőrzést lehessen végrehajtani a források tekintetében. A formális ellenőrzéseken túl, amelyek sokszor nehezek és nehézkesek, és sokszor csak analitikusan ellenőrzik az alap kiadásait hiszen lehet, hogy a legjobb módon történt a kiadás formailag, de lényegileg, vagy a lényegi szempontok tekintetében viszont lehet, hogy egyáltalán nem a köztélokat szolgálja. Na van egy következő téma, a hatósági szintek bevonása, Európai Unió, nemzeti kormány, aztán minden tagállamban van egy saját specifikus területi rendszer, aztán a magán felek, partnerek figyelembevétele. És az, hogy ilyen sok szinten kell végezni az ellenőrzést, ez attól függetlenül, hogy az EU-s alap felhasználása hogyan történik, nem csak specifikusan és megfelelően kell bevonni ezeket a szinteket, hanem meg kell határozni egy olyan folyamatot, amelyben mindenki a mindegyik szint megfelelő módon kerüljön figyelmevételre, és ez érvényes kell, hogy legyen az ellenőrzésre is hiszen a kompetenciákat kell, hogy kövesse az ellenőrzés minden olyan szinten, amely szerepet kap a közpénzek felhasználásában. Köszönöm. Köszönöm Bácsáni kollégának a hozzászólást, és most Ulrik Roduszté a szó, a Halászati Bizottság koordinátora ő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a jelentéstevőknek, és köszönet a meghívásért. Örülök annak, hogy a halászati ágazat nézőpontjait ismertethetem. Szakbizottságunkban jelenleg a legfontosabb téma a közös halászati politika reformja. A reform keretében az Európai Halászati Alap is létrejön. Persze még nem látható előre, hogy hol lesznek a kiadások súlypontjai, eddig csak az Európai Bizottság javaslatai Hát várjuk július 13-ára még hozzá. Ugyanakkor az érzékelhető frakcióhatárokon átnyúló módon, hogy a kis halászati üzemek kell, hogy a célpontban legyenek, tehát tendenciózus módon ezeket kell támogatni, több támogatást adva, több kisebb támogatást végrehajtva, ami persze nem, lesz, nem teszi könnyebbé a kukubu dolgát. Politikai szempontból helyén való ez, hogy a kis halászati üzemek fenntartható működése több munkahelyet teremt, mint a nagyipari halászat. Ugyanakkor az is látható, hogy fontos, hogy egy egyszerű, a halászok számára átlátható támogatási gyakorlat jöjjön létre, amely ugyanakkor elkerüli a, a hiba, csökkenti a hibakvótákat. Intelligens megoldásokra van tehát szükség ehhez, amelyek aztán értékelés tárgyai és akár könnyen módosítás tárgyai lehetnek. A reform oda kell vezessen ezen túl, hogy az európai halászati alap a halászati politika második támogatási eszközével összeolvadjon. E második a támogatási eszközben is az adatgyűjtés e, társfinanszírozás tárgya, a abszolút kielég, nem kielégítő a halászat, a halállományok állapota a tengerekben, ez is sügetővé teszi ezeket a lépéseket. Ezen túl a halászati partneri megállapodások, a harmadik országokkal megállapodásokat is finanszíroznunk kell. Én ezt különösen pikáns témának tartom, mert hogy harmadik államok ellenőrzését maguk azok az államok dolgozzák ki, és ezeket mi Európai Unió nem igen látjuk át. Ezért az Európai Unió szerepét, ellenőrzési szerepét is erősíteni kell, és ezt világosabban ki kell dolgozni ezekben a szerződésekben. Örülnék, hogyha a Kokobut támogatna bennünket erre vonatkozó törekvéseinkben, hiszen ezek is támogatási kiadások, amelyek sok esetben a céltól idegen eszközökre vagy célokra valósulnak meg. Köszönöm. A bizottságé a szó, hogyha szeretnének részt venni ebben a vitában, nem? Akkor bácsi kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, különböző szakbizottságok részéről. Nem részletezném azt, hogy mi a teendő, hiszen mindenki, aki idáig hozzászólt a költségvetési rendelethez, illetve ennek az egész rendszernek a létrehozásával kapcsolatos kérdésekhez arról szólt, hogy az EU kiadásainak a minőségét kell javítani. Mindenkinek igaza is van. Én úgy szeretném elmondani a mondandómat, mint aki hat és fél évig az EU szakpolitika végrehajtásának a felelőse voltam Litvániában ebben a kis országban. És a, a források felhasználása tekintetében felvetődött az a kérdés, hogy egyes tagállamok hogyan és mennyiben járulnak hozzá az EU költségvetéséhez. Úgy gondolom, önök valamennyien tudják, hogy az Egyesült Királyság és négy további tagállam többet fizet be a, az EU költségvetésében, mint amennyit utána kap belőle. Ennek az az eredménye, hogy a fennmaradó 22 tagállam részben hozzájárul az EU költségvetéséhez, bár néha bennünket szegény országoknak vagy kevésbé fejletteknek is neveznek. Úgy gondolom, hogy a jövőnkben a vita középpontjába más területet kellene állítani, hiszen mi is ténylegesen befizetünk a költségvetésbe. Aztán a következő kérdésre tovább lépve, Haug asszonynak teljesen igaza volt, amikor úgy tette fel a kérdést, hogy miért nem szabályozzák az EU kiadásait, miért nincs külön kiadási rendelet és Semet a biztos úr közleményt is adott ki erről a kérdésről, és az EU tagállamokban nagyon kevesen tudják hogy milyen elvek mentén kéne a forrásokat felhasználni. És ez a, az ismeret hiány, vagyis hogy azok, akik a kiadásokért felelnek, azok a munkahelyüket védik, és nem érdekeltek abban, hogy az EU szabályok egyszerűsödjenek. Nehogy az a vád érhesse őket, hogy nem megfelelően használják fel a forrásokat, és politikai nyomás alá kerüljenek. Mi történik egy év múlva? Különböző jelentéseket olvasunk majd. A hibáknak a kockázata kicsit alacsonyabb lesz. Javaslatokat hallunk majd továbbfejlesztési lehetőségekről a jövőre nézve, de nem fog változni a helyzet egészen addig, ameddig magasabb szintre nem helyezzük a felelősséget egészen addig, nehézségeink lesznek az EU kiadásai tekintetében. Elnök úr, nemrég Olaszországban tettünk látogatást, és tegnap hoztunk bizonyos döntéseket. Látnunk kellene, hogy az EU tagállamaiban vannak bizonyos interaktív rendszerek az EU, illetve a nemzeti intézmények között. És nincs politikai akarat ezeknek az elveknek a megváltoztatására. És hogy a bizottságra tegyék át ennek a feladatnak a felelősséget. Tehát a változás ez nagyon hosszú folyamat lesz. Azzal szeretném zárni, hogy az Európai Bizottság legyen annak a felelőse, hogy egyszerű elveket dolgozzon ki, mutasson be, javasoljon, ezeket pedig a tagállamokban végre kell hajtani. Miért nem lehet például egységes szerződést, standard szerződést alkotni, vagy egy pár lépésből álló közbeszerzést? Köszönöm. Grazie eh, per questo intervento. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást is. Andreas kollega következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A Sure Bizottságban ülök, és amit ott elmondtam, szeretném megismételni itt. A hatékonysága a kiadások felhasználása tekintetében nem érhető másképpen, mint a számvevőszéki jelentés alapján, és ebben az esetben eltekintettek ettől a jelentéstől, nem vették figyelembe. Nem is kezdhetünk arról vitát, hogy mi a hozzáadott érték, hiszen nem mértük eddig a források felhasználásának a hatékonyságát. Ha megnézzük a számvevőszéki jelentést, akkor a hibák, amelyekről beszámolnak, azok nem ösztönzik a főszakpolitikai területen a továbbfejlesztést. Sőt, még csökkent az igény, illetve a színvonal hogyha a zéró toleranciát fel szeretnénk cserélni egyfajta elfogadható hibaszintre. És a válság fényében is meg kéne vizsgálni, hogy hogyan költjük el a forrásokat, de nincsenek korábbi viszonyítási alapjaink. A Súréban, illetve a Költségvetési Bizottságban én többször elmondtam, hogy az európai globalizációs alap kiadásait is meg kéne vizsgálni. Berez asszony erre utalt, és az Unilevernek a támogatása nagyon rosszul alakult, és múlt héten az egyik EU tagállamban az alapoknak, az alapokkal való visszaélése derült fény. És most már biztosan tudjuk, hogy egyes országokban nem szabályosan költik el ezeket a kiadásokat. És miért kéne elfogadnunk azoknak a cégeknek a támogatását, amelyek elköltöznek egy másik országba és elbocsátják a dolgozóikat. Ami az Egyesült Királyságot illeti, azt szeretném elmondani, hogy az Egyesült Királyság maga sem elégedett azzal, hogy belföldön hogyan használják fel az, az európai forrásokat. Bár vannak általános nyilatkozatok a kormányok részéről, azért azt látnunk kell, hogy a regionális hatóságok, illetve testületek kapják meg a forrásoknak a nagy többségét, emiatt a központi kormány nincs is abban a helyzetben, hogy ezt irányítsa. És a strukturális alapok keretében néhány projektet nyomon követtem, szembesültem szabálytalanságokkal, de még ezen is túlmutat, hogy azt tapasztaltam, hogy a források felhasználásával megbízott testületek nem felelnek meg a minimális követelményeknek sem a forrás felhasználás tekintetében. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár még ránk, és a költségvetés, illetve a sorbizottságban és a, a foglalkoztatás, illetve a halászati eh, bizottság részéről ránk hárították a kokobura a feladatot, és remélem, hogy a Kokobu pedig a mentesítési eljárás keretében felhívja majd erre a figyelmet. Köszönöm. Andreasen asszony mondandóját kommentálnám, de inkább nem teszem. Nos, a szakértőkkel megvitatva ezt, ezeket a kérdéseket az egyes szakbizottságokban, dolgozó szakértőkre gondolok, a kiadásokat, a kiadás ellenőrzését érintve, most örülök annak, hogy frakcióm részéről igen sok más szakbizottságban dolgozó képviselő lét. Két megjegyzésem volna. Az első egy az Európai Parlament egy közös feladatára vonatkozik. Úgy gondolom, a kiadások minőségének kérdéséről beszélve, nagy feladatról beszélve, a jövőben az együttműködésünk a tagállami és regionális parlamentekkel, azok hatáskörét érintő kérdésekben, hiszen oda esik főként a projektek végrehajtása. Nos, ezekkel a, az nemzeti és regionális parlamentekkel kell elmélyíteni az együttműködésünket. Mert úgy gondolom, az a tudatosság, amely a javítás a kiadások minőségének javításához szükség van, ott kell, hogy erősödjék. Hiszen be kell lássák, hogy az ő adófizetőik pénzéről is van szó, és ennek az együttműködési elmélyítésnek a révén a kiadások ellenőrzésének minősége is javulna, hiszen ott lehet helyben megfelelően ellenőrizni, hogy pontosan a, az érintett projekt valóban előre viszi a regionális gazdaság ügyét, valóban javítja a regionális vagy helyben tapasztalható munkanélküliség állapotát, a helyi halászat, halászok javát szolgálja el. Az Európai Bizottság ezt nem is tudja, meg nem is akarja elnőrizni, meg mi sem tudjuk végső soron a minőséget ilyen mélységben elnőrizni. A, mert hogy csak a nemzeti és regionális parlamentekkel, hogy vállalják a felelősséget a konkrét kormányok nevében a végrehajtást javítsák, ellenőrizzék, és ez ad értelmet a, a tagállami jelentéseknek, a menedzsment nyilatkozatoknak. Hiszen ott helyben, a tagállam, a régió szintjén kell vita folyjon arról, hogy hogyan történik az Európai Uniós pénzek elköltése, egyrészt a pénzügyi szabályok tekintetében, másrészt a konkrét minőség tekintetében. Ha ebben sikerül akkor az hatalmas előrelépés lesz. A másik téma a szembevőszéket illeti. Ha önök képesek támogatni egy ilyen stratégiát, akkor egyrészt arra kell koncentrálniuk, hogy a tagállami számbevő székekkel, illetve Németország esetében a tartományi számbevő székekkel mélyítsék el a kapcsolatokat, Bosztok úr. Másrészt egy output orientált végrehajtási stratégia megfelelő pontjait kell meghatározni ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. President. Um, I'm a... Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Bizottság, illetve a Kokobunak és a Súr Bizottságnak is a tagja vagyok. Én a Szent Hármasságnak a tagja vagyok, az Szent Háromság tagja vagyok az EU finanszírozása tekintetében. A költségvetés ügyében nem létezik ilyen szent háromság. A retorikai indítás alapján, amit az előadó úr említett, szeretnék a következő tekintetben hozzászólni. David Cameron elmondta, hogy a 2011-es 1%-os küszöbértékből nem tud engedni. Viszont a holland, a svéd, a német, illetve az összes liberálisok mellett működő kormány támogatta. És egy német tévéprogramot láttam az önök helyzetéről a saját pártjában. Nem tudom, hogy a párt hívei támogatnák-e az EU költségvetésének a növekedését. Szerintem nem. Nos, Bosztok úr, egyetértek önnel, hogyha a kiadások minőségéről van szó, akkor meg kell néznünk, hogy milyen jellegű ez a költségvetés. És nekem úgy tűnik egyértelmű, hogy az EU alapok alapvetően egy kormányzati irányítású gazdaságra támaszkodnak, tehát ott mindig felmerül a hibáknak a lehetősége. De a felvételi kapacitást, az úgynevezett kapacitásnak a határát elértük, és minél tovább nyomulunk ezen a területen, annál jobban növeljük a hibáknak a szintjét. Annál is inkább, hogyha az európai költségvetésnek a kihasználatlanságát nézzük, mert vannak fel nem használt összegek. A társfinanszírozás, illetve egyéb ügyekre tekintette, például 2008-ban 4 milliárd eurót adtak vissza a tagállamoknak, mert az EU nem tudta ezeket a kiadásokat felhasználni. Tehát miért beszélünk arról, hogy meg kell emelni a költségvetést? Minél messzebbre nyújtózkodunk, annál inkább fölmerül a probléma, hogy a hagyományos központi gazdaság irányítás területére tévedünk. Tehát én szerintem a középpontban mást kellene állítani, a legszegényebb régiók, legszegényebb országok területét kéne megcélozni, de egy százalék úgy általában elég. És a Sur Bizottság tekintetében, hogyha minden egyértelmű ebben a tekintetben, akkor a 2014 utáni költségvetést e tekintetben újra kell gondolni, illetve jövőorientált, növekedés központú gazdaság felé kéne haladni, és nem csak belepumpálni a pénzt. A strukturális alapokról beszélt Berez asszony, illetve a korrekciós oszlop, mint a csomag része merült fel, és a strukturális alapoknak a felhasználása nem lenne hatékony egyes tagállamokban. Emlékeztetném önt arra, hogy ez már a növekedés stabilitási paktumban is benne volt, de nem vették igénybe. Görögországgal szemben kellett volna, és akkor elkerültük volna ezeket a problémákat. De nem használták ki a lehetőséget, és kéne, hogy ösztönző legyen megfelelő költségvetési politikára. Nagyon sokszor az a gond az EU költségvetése tekintetében, hogy nem jó helyre teszük az ösztönzőket, és nem jók az eredmények. Köszönöm, Haug képviselő. Vielen Dank. köszönöm Szép dolog ez, hogy újra megkaptam a szót. Élve ezzel a lehetőséggel, egy néhány tájékoztatást szeretnék nyújtani az önök szakbizottságának. Nem tartozom e három egységhez, hanem csak a csak kettő szakbizottsághoz, a súrhoz és a költségvetési bizottsághoz. Tehát nincsen hármas szerepköröm. Ám a frakciók határokon túli körben beszélünk arról, hogy milyen mértékű kell, hogy legyen a költségvetésünk, nem konkrét számok mentén, hanem a kategóriák, címsorok mentén. Másrészt egy olyan határt húzunk meg, amelyek nem a tagállamoktól függenek, hanem ott vannak, a szerződés alapítja meg ezeket a saját források tekintetében 1,23% az a határ, amely, amely a, a plafon, amelyet a szerződés rögzít. Ezen belül van mozgásterünk. Akár akarjuk, akár nem. Úgy tűnik, jelenleg nem akarjuk kitölteni ezt a teret. A mostani, most érvényes pénzügyi perspektíva másról döntött. Mégis ott van ez a sarokszám. Ami most a vita tárgya, hogy 2008-ban 4 milliárd euró nem került elköltésre az európai költségvetésből. Ennek fényében nem lehet azt mondani, hogy, nem, hogy az EU nem volt képes kérni e- e- ezeket a pénzeket, mert tudjuk, önök is tudják, hogy 80%-a a költségvetéseknek a tagállamokban kerül végrehajtásra. Főképpen a, a beruházási kiadások. Ez nem sert hanem joint management, ami azt jelenti, hogy a tagállam felelős a végrehajtásért. És a, a struktúrális alapok forrásait nem tudják lehívni, az nem feltétlenül az európai szint felelőssége. Mégis, mindezek fényében is, az a véleményem, és itt a, a költségvetési szakember beszél belőlem, azt gondolom, hogy minden szakbizottság feladata, minden konkrét, akár halászati, akár gazdasági szakbizottság, vagy foglalkoztatási, vagy bármely ágazati szakbizottság érdeke az, hogy megvizsgálja, hogy egy-egy év költségvetése az év során hogyan kerül végrehajtásra. És aztán mindig az Európai Bizottság felelősségével kell látni, mindig őket kell kérdőre vonni, hogy novemberben, decemberben hogyan áll a költségvetés végrehajtása. Tehát ez minden szakbizottság feladata. Ezt önmagában a, a Költségvetés Szakbizottság nem tudja ellátni, bár tisztán formai szempontból ők a legfőbb felelősei a kérdésnek, és a Kokobú is meg kell vizsgálja, hogy mire ment el a pénz, és hogy szabályszerűen került elköltésre. Ez világos hatáskörök. Ha arról beszéltem, hogy a SUR szakbizottságban egy új pénzügyi szabályzat ügyében dolgoznánk. Nos, ez nem a mi feladatunk, mégis érdeklődésre fordulunk ez irányba, Salvador Garriga jelentését olvasva világos, hogy sok helyen feltűnik, hogy hatékonyságot akarunk, eredményességet akarunk, gazdaságosságot akarunk erősíteni. Ám a kiadások, az alapok kiadásának egyszerűsítése előtt, amely európai szinten célként fogalmazódik meg, előtte feltétlenül gondoskodnunk kell afelől, hogy, hogy a tagállamok ne tudják újra komplikálni a a helyzetet, oly módon, hogy saját költségvetési szabályzatokat ráerőltetik ezekre a tételekre, és aztán a régiók, önkormányzatok végül nem tudnak megfelelő módon ö, ilyen forrásokra pályázni. Az utolsó kérdés pedig a globalizációs alap Vannak ennek szabályai, és ezeket a szabályokat nem az Európai Parlament találta ki maga, hanem, mint mindig a közösségi szinten, a tanács és a parlament hoztak közösen létre a globalizációs alapszabályrendszerét. És egy dolgot még egyszer szeretnék minden képviselőtársam emlékezetében idézni, mi a globalizációs alappal nem egy-egy vállalatot támogatunk, hanem képzési, szakképzési, továbbképzési intézkedések tömegszerűen indultak be munkanélküliek számára. Ezek kapnak finanszírozást tehát. Lehet persze a tagállamokra hagyni ezt, ám a globalizációs alap már működik, létrejött, megvannak a saját szabályai, hogyan lehet ezekre az eszközökre pályázni, ezeket lehívni. De tehát ez álszentség azt mondani, hogy az Unilever támogatjuk ezzel. Ez nem igaz nem más támogatunk, mint azokat az embereket, akik munkanélkülővé váltak, az ő munkából való visszaállításukat támogatjuk. És még egyszer, még hogyha szociáldemokrata is vagyok, le kell szögezzem, hogy nem csak a pénz mennyiségétől függ az, hogyan tudjuk végrehajtani politikáinkat, hanem legfőképp attól, mennyire hatékonyan és eredményesen tudjuk a rendelkezésre a pénzt beindítani, felhasználni az cél célok érdekében, amelyeket közösen állapítottunk meg. És ehelyt azt kell mondanom, hogy az Európai Parlamentet nem lehet kárhoztatni ezek ügyekben. Köszönöm. Újra szót kért eh, Bosztok úr a számövőszéktől, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gazdag és érdekes volt a vita. Néhány dolgot szeretnék eh, elmondani reakcióként. A brit politikát nem fogom kommentálni, mindenki más ezt megtette, és a Szent Háromságot sem fogom kommentálni, hiszen ez kapcsolódik a számvőszék kompetenciához. Konkrét témákat kérdeztek rá, hogy jobban tudnánk együttműködni a nemzeti audit intézményekkel, és hogyan tudnánk paramétereket felállítani az output-orientált audit tekintetében. Már elég sok mindent megtettünk a Nemzeti Audit Hivatalokkal való kor- kooperáció javítása érdekében. Egy pilota projektet is végrehajtottunk, például a Cseh Nemzeti Audit Intézménnyel. Nem mindig egyszerű a gyakorlat, amikor az elmélet egyszerűnek tűnik. Vannak olyan témák, amelyeknél mások az audit érdekek, aztán idő és koordinációs problémák is felmerülnek, és emiatt a gyakorlatban néha nehezebb ezeket a elvileg egyszerű dolgokat megvalósítani. Aztán output-orientált audit, ezt megtesszük, hiszen teljesítményorientált audittal ellenőrizzük a hatékonyságot. Hogy a hatékonyságot hogyan lehet értékelni, milyen szinten, az nagyon nagyban függ a célok egyértelmű megfogalmazásától, ugye ez az első lépés vannak olyan esetek, amikor nagyon sok a cél, néhány nem pontosan van meghatározva, és emiatt nehéz a hatékonyság ellenőrzés. Ez is egyébként a 2010-es számolőszéki jelentés, illetve vélemény egyik témája. Néhány érdekes megjegyzést hallottam, és kettőt emelnék ebből ki. A szelektivitás, sokan mondták, hogy közös tevékenységekre kellene koncentrálni, ahol az EU költségkiadásnak fontos a szerepe. Aztán volt egy általános aggály, amit úgy foglalni össze, hogy egyszerűsítés és gyakorlatiasság a teljesítési helyen. Haugasszony azt mondta, hogy van egy bizonyos tendencia, amiben szerint túl becsöljük a tagállami képességeket a kiadások tekintetében. Ez aggály, egyszerűsítése van szükség, nem szabad bonyolítani a dolgokat. Beres asszony beszélt azokról a nehézségekről, hogy a KKV-k támogatásánál és a nem szervezetek finanszírozásánál milyen problémák merülnek fel, hiszen komplex közösségi szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Ez is a gyakorlati szintű kérdés, a felhasználási pont problémája a halászoknak mit kell teljesíteniük, azt a halászok számára érthető módon kell megfogalmazni. Ez szerintem is jogos. Érdekes témák ezek, amikor különböző kiindulási pontról, különböző alapokkal rendelkező emberek egész hasonló témákat kell, hogy teljesítsenek. Néhány további gondolat. Nehéz döntéseket kell meghozni a vita alapján. Könnyű azt mondani, hogy támogatjuk általában a kiadások jobb minőségét, de hogy ténylegesen ez megtörténjen, ahhoz nehéz döntéseket kell meghozni. A tevékenységi koncentráció. Vannak kiváló példák arra, hogy a célok teljesítése mennyire nem te- működik. Például az intelligens energia. Ez egy kis program volt, 240 millió euró négy év alatt 17 kulcsfontosságú tevékenység volt, 63 célterület. Hát ez nem igazán az EU kiadás koncentrációja a fő prioritásokra. Ez szüpüdrás, úgy kéne hívni a franciául? Csak pénzkiadás a kiadás kedvéért. Igazából sok embernek fontos, hogy azt mondhassa, hogy európai támogatást kap, és ez már plusz reklámértékű, és emiatt igazából, hogyha koncentráljuk a kiadást, akkor sokan csalódottak lesznek. Ez nem a számvevőszék döntése, a politikai hatóságok kell, hogy ilyen döntéseket meghozzanak. Európai hozzáadott érték. Igen, azt mondjuk európai hozzáadott értékkel, hogy legyen. De vannak olyan kontextusok, amikor fölmerül a kérdés, hogy ez mit is jelent, vannak érzékeny területek, strukturális alapok területén a források áthelyezése a relatív prosperáló tagállamoktól a relatív kevésbé prosperáló tagállamokra, de hát ami a struktúrás alapoknál történik, annak elég nagy része azt mutatja, hogy a költségvetési kiadás egy tagállam egy régiájából ugyanazon tagállam másik régiójába helyeződik át. A struktúrális alapok mechanizmusának a lényege például, hogy délkelet Angliából Skócia kevésbé gazdag bizonyos területeire kerül át, vagy pedig Baden-Württemberg területéről a korábbi kelet-német tartományokba kerül át a támogatás. Ez elég, nem tudom a pontos adatot, de 30 40 százalékban igazából a transfer a tagállamokon belül történik. Ez európai hozzáadott érték? Nem tudom, és nem nekem kell ezt megítélnem. Aztán a tolerálható hiba arány és kockázat kérdése. Ki a felelősség ilyen esetben, milyen kockázatokat akar vállalni, vagy hajlandó vállalni az Európai Unió, milyen mértékben akarjuk megpróbálni csökkenteni ezeket a kockázatokat, plusz szabályozókat. Ezek nagyon jogos kérdések, de nehéz politikai döntéseket kell hozzák meghozni. A számvőszék nem egy politikai testület, technikai szervezet, úgyhogy nem is mondok többet, mert esetleg olyasmit mondanék, amit nem kellene. Elnök, köszönöm. Császi Makákis kollégája szó, aki az előadója a témának. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönet Basztok úrnak, azért, hogy említette a minőséget kezdetektől fogva, az egyszerűsítés és a felügyelet kérdéskörét. Ha már felmerült az agrárpolitika, hogy sikerrel jártunk. Az Európai Bizottság koncentrált munkája révén bár az Európai Parlament is folyton kellett, hogy sarkalja őket, arra, hogy egy jó felügyeleti eszközt hozzanak létre, amely ténylegesen javította a helyzetet, tényleg javította a kiadások minőségét, amely magasabb most, mint sok területen a kohéziós politikában például. Rodusz képviselő beszélt arról, hogy a, a célok a halászat tekintetben mondta, hogy a célok rendszeridegenek sok esetben a harmadik országok esetében a halászati alapfelhasználásánál. Tehát e- erre figyelni kell, erre az elidegenedésre. Európai hozzáadott érték, hogyha azon példákat vizsgáljuk, amelyeket említettek, a gazdagabb régióktól a szegények felé vinni pénzeket, hogy az európai hozzáadott értéket ad-e. Örülök, hogy képviselőtárs nőim itt ülnek más szakbizottságból itt ülnek, és majd megmondják, hogyha egy élet hazugságot említenék, mert hogy a kohéziós politikában nagyon sok ilyen élethazugság van. Az ugye tény, hogy a szegényebb régiókat kéne gyorsabb fejlődésre sarkalni, hogy utolérjék a gazdagabbakat. Hát ez nem történt meg. Ezek a transferek régóta folynak, bár kisebb mértékben, mert országban, Angliában vették ezeket, ám nem hozták be a hátrányukat, sőt, egyes vállalatok Európa szívében levő vállalat, kap nagy megbízásokat. Például a latini repteret német vállalatok építették, amelyek a leggazdagabb régióban működnek. Tehát végsősorban a kohéziós politika egészében nem feltétlenül egy szolidaritás célját szolgálja, hanem az első piac erősítése más eszközökkel. Ám erre is szükség van. Nézzük meg a görög példát, amit előbb említettem a görögök, a románokkal és bolgárokkal együtt nincs, nem képesek arra, hogy lehívják a, a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak. 30 éve tag Görögország, és Románia és Bulgária mögé csúszott azon készségét illetően, hogy a jogos, jogosult eszközeit lehívja. Kataszt, ez katasztrofális ö, ítéletet mond, nem csak Görögországról, hanem az Európai Bizottságról is, mert évek óta nem képes a bizottság olyan mechanizmusokat felállítani, melyek régben a tagállamokat megfelelő pályára állítaná e tekintetben. Évek óta vizsgáljuk, látjuk azt, hogy korrupt korrupt politikusok csapolják meg a közös politika csatornáit. Görögországban ez feltétlenül helytálló megállapítás. A mentesítési jelentésben is felhívtuk a bizottságot, hogy az utóbbi évekre vonatkozóan bizonyítsa azt, hogyan korrigálta a félrecsúszott projekteket még vigye, hiányzik erre vonatkozóan a dokumentumok vizsgálata. A bizottság azonban belátta, hogy rendkívül nehéz a, a rossz minőségűleg kiadott összegeket végiglapozni, illetve a projektek minőségévezásának lehetőségét végig zongorázni, végig ezt a rendkívül szétterjedt anyagot átvizsgálni. Jutahognak igaza van, hogy a tagállamokat kell végső soron felelősségükre felhívni. Ez igaz, ám az átláthatóság, amelyet az Európai Bizottság kell, hogy biztosítson, rámutatva arra, hogy mely tagállamok szerepelnek rosszul. Nos, ehhez egy nyomásgyakorlásra van szükség. A, nyomás a, a láthatóság nyomásgyakorlás révén valósul meg, akár a kifizetések felfüggesztésével, állításával, ezzel is erőteljesebben kell élnünk, ez is egy erős nyomásgyakorlási eszköz. meg kell azt is, hogy annak az értékelése, amiről beszéltünk, európai hozzáadott érték, hatékonyság, eredményesség, teljesítmény audit. Nos, ezek mind megvalósuljanak, a Lisszaboni szerződés ezekről rendelkezik is, és a bizottság egy tervezettel élt is már az értékelési elképzeléseit taglalva. Remélem, hogy a számvőszék erőteljesebb részvételére számíthatunk, nem csak a, jog, a legalitás, a jogosság és a, a, a szabályszerűség, hanem a hatályosság eredményesség vizsgálata tekintetében. És a bizottság anyag eléggé általánosakban mozog, ért izgal, izgalommal várom, hogy a hasznossági teszteket hogyan végzi el az egyes kiadásokra vonatkozóan az Európai Bizottság majd. Berez asszony beszélt a stabilitási paktumról, illetve a korábbi szakbizottsági munkából származó tapasztalatról beszélt, és van egy gondolata, amely helytálló. Egy mesztelen ember nem tud a zsebében katarászni, tehát a kohéziós támogatási eszközöket összeegyeztetni a stabilitási paktummal elég nehéz. A másik oldalon azonban elmondható, hogy nem tudunk lemondani a fegyelem, a fegyelem megkövetelésétől, tehát a tagállam kell vállalja a felelősségét minden cselekvése tekintetében, és nem lehet minden lépésre vonatkozóan ránk tolni a felelősségét. Tehát az elejétől kezdve kell, hogy legyenek fegyelmi, fegyelmező eszközök, különben a minőséget nem tudjuk biztosítani. Basztok úr is beszélt erről. Tehát ezt a kezdetektől fogó világosá tenni. Hiányzik a, a fegyelem kultúrája nagyon sok tagállamban. Ilyen értelemben vannak nehézségek. Bálcáni úr beszélt a közérdekről. Ez gyakran nem valósul meg. Nem az Unilever példájával szeretnék most dobálózni, ám újra is világosság kell tenni, hogy ezek a kiadások a közérdeket kell megvalósítsák, valamit kell hozzanak a közérdek eh, érdekében. Erről sokszor megfeledkezünk. Liberálisként kollégám beszélt arról, hogy szerinte kérdezte engem tőlem liberális, hogy több pénzre van a szüksége, azt mondom liberálisként, hogy nem. Ez a cél. Először azt kell bizonyítanunk, hogy ami pénz van, azt jobban ki tudjuk adni. Ez az én hozzáállásom, Ugyanakkor azt is vallom, hogy mindezek ellenére az európai politika nagyon sok eszköze jobb minőségű, mint a tagállami eszköz. Tehát ebben a vita folyamatban biztos, bizonyítanunk kell tehát e- ezt a minőségi pluszt, és ez kapcsolódik ahhoz a tárgyaláshoz, az eszmecseréhez, amelyet éppen most folytatunk. Köszönöm a résztvevőknek, hogy itt voltak, nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről szót ejtettünk, hogy a minőség, a kiadások minősége a terítékre került. Köszönöm az Európai Bizottságnak a jó együttműködést, amely szakítás az eddigi hagyományokkal, amelyek a túlzott diplom, diplomatikusságot jelentették. Most ezzel szakítottak, kicsit kevésbé diplomatikusak a tagállamok eh, értékelésében, akik, nem a tagállamok, kulcsfontosságok a minőség javításában. Köszönöm az előadónak ezt az összefoglalót. Mielőtt lezárnánk ezt az első témát, nekem is lenne néhány rövid megjegyzésem, természetesen nem fogom megismételni az, azt, ami már elhangzott. A vita különösen hasznos volt. A jövőben egyre inkább a alap, európai alapok felhasználása tekintetében az átláthatóság, a korrekt felhasználás és a nyomán, nyomon követéstől függ majd a megítélésünk, hiszen európai szinten a közvélemény kutatások bizonyítják azt, hogy a korrupció egyre inkább fontos az európai állampolgárok számára, és az ez elleni harc. Egy adatot is szeretnék mondani. Szerintem egyre inkább azt kell elérnünk, hogy az ellenőrzést akár a bizottság, akár az OLAF, akár a parlament, vagy a tagállamok részéről, ne koncentráljuk csak a formális ellenőrzésekre. Aki az európai csalás elleni témákkal foglalkozik, ők általában tisztviselők, és Hogyha tisztviselő csaláshoz folyamodik, akkor valószínűleg tiszteletben fogja tartani a formális szabályokat. Ezért nagyon fontos lenne a lényegi ellenőrzés, ami aztán lehetővé tenni azt is, hogy össze lehessen hasonlítani a költségeket és a hatékonyságot hiszen ez is kompetenciája a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak. Még, még egy aspektus, ami már nem hangzott el, de mindenki számára egyértelmű, hogy a korrupció hatalmas veszélyével együtt, ahhoz Császi Markakis úr is említette az előbb, illetve Beres elnök asszony is említette. Ne felejtsük el, nemrég Olaszországban járt a delegációnk, és a, a mafia ellenes intézmény vezetőjével tartott megbeszélésen is hangsúlyozták, hogy az utóbbi években a mafia, illetve a szervezett bűnözés egyre inkább be akar épülni, és sikerül is beépülnie az európai alapok felhasználásába. Még egy fontos kérdés, amiről nemrég szó volt a bizottsági mentesítések témájában. Fokozni kell az európai intézmények, bizottság, parlament, hatalmát a tagállamokkal szemben, főleg olyan tagállamok esetében, amelyek már évek óta súlyos szabálytalanságokat, súlyos hibákat és sokszor súlyos visszaéléseket is megengednek maguknak évek óta. Itt nem csak az alapok kifizetésének a leállítását kellene alkalmazni, mint szakciót. Ha egy tagállam nem úgy használja föl a pénzt, esetleg ismerethiány miatt, esetleg valamilyen egyéb hiba miatt, akkor ezek az Európai Uniós költségvetésbe visszakerülnek ezek a pénzek, és majd azt, azok fogják ezt, ezeket a pénzeket megkapni, akik helyesen tudják az Európai Uniós alapokat felhasználni. Még egy fontos aspektus, ahol azért történik előrelépés, az olaf is ezekben a napokban tárgyalunk erről a témáról, és én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy e- egyre több erőfeszítést tegyünk meg, hogy hatékonyabb legyen az együttműködés a tagállamok, az EU, a bizottság és a parlament között. Mielőtt köszönetet mondanék a számőszék képviselőnek, Bosztok úrnak, illetve Haug és Beres kollégáknak, Bálcáni kollégának és Ródusz kollégának. Még átadnám a szót a Kressler kollégának, mert röviden ő még hozzá szeretne szólni. Nem akartam egy vasárnapi miséhez magám ragadni a végén a szót, csak röviden utalnék néhány pontra a pénzek kiadásának egyszerű fel, felügyelete az Európai Parlament feladata, a szerződések róják ezt ránk, tehát ez egy fel, a szerződés által meghatározott feladatunk. Ha a kokobból aztán igyekszik ezt a feladatát ellátni, akkor sokszor elég ferdeszemmel néznek rá ebben a házban is, meg az Európai Bizottság részéről is, Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy csak akkor tudjuk javítani a kiadásokat, ha komolyan veszük ezt a feladatot. Ha meg ezt komolyan veszük, például az egyes a struktúrális alapokra vonatkozó szerződések felülvizsgálata során, ahol látható, hogy a, a 95%-a a szabálytalanságoknak három tagállamra, Olaszországos Spanyolországra és Görögországra esik, akkor hát nem lehet szemet hunyni, erre kell koncentrálni. A vita, amelyen direkt szándékosan nem vettem most részt, komolyan kell vegye ezeket a tényeket, a, ö, hogyha jobban akarjuk a kiadásokat végrehajtani, mint a múltban tettük. Ehhez kell azonban bátorság is, azon képviselőtársaim részről is, akik az érintett tagállamokból származnak, hogy rámutassanak a bűnösökre, akik hibáznak, mert hogy álszentség úgy csinálni, mintha nem ezek volnának a tények. Ezek pedig ránk is fontos feladatokat rónak a napi munkákban kell ezeket érvényesíteni. Grazie, sono Köszönöm, teljes mértékben egyetértek ezzel. Mindenkit üdvözlök mindenkinek, köszönet, akik részt vettek ebben a témában, és a következő napirendre, napirendi pontra már is áttérünk a 2012 évi költségvetési tervezetről folytatandó három oldalú megbeszélésre. Előadó Csaci Márka Kiszúr, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Bálcáni asszony itt marad-e, mert ez az ő jelentéséről szól végül is. És csak korlátozott terünk van erre a véleményre a 2012-es költségvetési tervezet vitájára. A véleményben számomra az volt a kiemelt szempont, hogy az EU költségvetésnek a célja az európai hozzáadott értéknek a megteremtése, és nem egyszerűen csak a tagállamok közötti forrás átcsoportosításnak, újraelosztásnak az eszköze, e, visszautalva arra a vitára, amelyet lefolytattunk. És egyértelmű elszámolthatóságot kell biztosítani a közpénzek elköltése terén, hogy kiérdemeljük a polgárok bizalmát. Elnök úr, az imént ön is erről beszélt a kiadások minősége kapcsán. Az Európai Bizottság nem csak a szabályok követéséért kell, hogy feleljen, hanem azért is, hogy elértéke a kitűzött célokat. Ez az értékelő jelentés részeként jelenik meg. És 2012-től kezdve 2011-ről már megszülethet ez a jelentés. Aztán szerepel a véleményben a programstruktúrák, illetve irányítási szerkezeteknek az egyszerűsítése is. De ez nem szabad, hogy csorbítsa az ellenőrző rendszerek hatékonyságát. És a DASZ-nak a jelentését, illetve a fontosságát szeretném hangsúlyozni, mert a DASZ eh, rögzíti, a megbízhatósági nyilatkozat rögzíti a megfelelőséget, és a tagállamok hatékonysága tekintetében Reszle asszony az imént mondta el, hogy hagyjuk a diplomatikus megfogalmazásokat, és valóban az egyes tagállamoknak a tényleges teljesítményét értékeljük. Ez azért is nagyon fontos, mert a számvevőszék a múltban nem emelte ki a teljesítmény szempontját. És az úgynevezett bizottsági eredménytábla közététele óta az egyes tagállamok teljesítménye is értékelhető, és a szintézis jelentés, amelyet a bizottság minden évben elkészít, értékelni kell, hogy tudja a tagállamoknak az erőségeit, gyengeségeit az irányítási ellenőrzési rendszerek tekintetében. Nagyon nagy eltérések vannak az ellenőrző rendszerek között, és szeretnénk, hogyha ezekre fény derülne, illetve hogy az Európai Bizottság hogyan látja a minőséget ennek fényében. Jens, Geyers jelentése, Jens Geyer jelentése, illetve észrevétele pedig arra hívta fel a figyelmünket, hogy a nemzeti szervezetekre jobban oda kell figyelnünk. A nemzeti számvevőszékek akreditáló testületként kéne, hogy közreműködjön. Természetesen az Európai Számvevőszéktől nyerve az akkreditációt. És ez rendszeresen felmerült témaként az Európai Számvevőszéket arra kérném hogy dolgozzak ki ezt a modellt, amelyet Bostok úr említett. A holland, illetve a cseh számvevőszékkel együttműködés keretében, és hogy gondolja végig ezt a területet. Aztán egy új szempontot vetnék fel, Bácáni az, hogy ezt megfontolhatná, amikor a bizottság a költségvetés eszközeit felülvizsgálja, akkor először is a kohéziós politika, amelyről itt szó volt. A kohéziós politikában főleg támogatásokról beszélünk és elfelejtjük, hogy sokkal többet tudunk elérni, hogyha hiteleket használunk. Van egy EU testület, az Európai Beruházási Bank, amely dönt ezekről a hitelekről. És arról kéne beszélnünk, hogy a támogatások, illetve a hitelek keveréke hogyan működhetne, illetve esetleg projektkötvények vezethetők be, ez egy új elképzelés, amelyről különböző szakbizottságok mm, tárgyalnak. Aztán az innovációs és kutatási programokról szeretnék szólni. Bostok úr a szép innovációs programot említette, illetve az intelligens energia programot és ezeknek a hiányosságait. Mi szeretnénk javaslatot tenni arra, hogy a sikeres innovációt jutalmazzuk az induló finanszírozás keretében, mert ez jelenleg úgy működik, hogy kezdetben megkapják az engedélyt, és erre kell indokokat előterjeszteni. Mi pedig pontosan a fordított effektust szeretnénk sürgetni, vagyis hogy az, aki egy innovációt pályázatra benyújt, az kapjon támogatást. Izraelben, Japánban, az USA-ban ez remekül működik és az ellenőrzés költségeit is csökkent, illetve a bonyolultságot csökkenti. A következő módosításokat szeretném az idő hiányában gyorsan elmondani. Egy rövidebb programozási időszakot kéne az Európai Bizottságnak megvizsgálni az egyszerűsítés jegyében, mert 7 év túl hosszú, nagyon nehézé teszi az ellenőrzést számunkra. Nem csak a jogszerűség, szabályszerűség szempontjából, hanem a hatékonyság, eredményesség szempontjából is. Tehát érdemes lenne ezt a kérdést megfontolni. Aztán az Európai Bizottságnak valódi autonóm forrásokat kellene biztosítani a kiadások területén. Ez egy folyamatban lévő vita. Lewandowski úr felvetett egy javaslatot, és kemény vitákat váltott ki egyes tagállamok részéről, az általam ismert tagállamok nem kedvezően vélekednek erről, de lehetnek még egyébként más ötletek is, amelyekkel az Európai Bizottság előállhat. Végül pedig lehetőséget kell biztosítani a bizottságnak a már akreditált, de rosszul teljesítő nemzeti rendszereknek a megszüntetésére, mert ez sokkal hatékonyabb szankció lenne, mint a jelenlegi pénzügyi korrekciós mechanizmus. Mivel kevés az időm, meg szeretném köszönni a szót. Köszönöm szépen a bizottság, szeretne hozzászólni és reagálni az előadó felhívására? Köszönöm, elnök úr. Mostanáig nem nagyon szóltam hozzá, sőt nem is akartam egy olyan vitához hozzászólni, ami sokkal szélesebb körű, mint ez a mostani téma, illetve a Költségvetési Bizottság szélesebb hatásköréhez tartozik. Az előadóra reagálva a a biztos úr a állásolás tervezetre adott válaszának a részleteiben nem belemenve. Ugye nagyon komolyan dolgoztunk ezen a témán, úgyhogy most csak egy szót szeretnék szólni az egyszerűsítés témájához. Sokszor foglalkoznak ezzel a bizottság nem adott ki közleményt az egyszerűsítésről, Gyakorlati megközelítést részesítünk előnyben. Most készítjük a szektoriális alapdokumentumokat. Általános elvekhez képest itt sokszor elhangzott ez, hogy hogyan lehet mérni az outputot, hogyan lehet egyszerűbb eszközöket alkalmazni, olyan eszközöket, amelyek kevésbé adnak lehetőséget csalásra és hibára a, és ahol persze több ellenőrzési igény van. Tehát ahelyett, hogy ilyen nagyon könnyen kimondható általános elveket alkalmaznánk, igazából a nagy nehézség a konkrétumokra való lefordítás területén jelentkezik, ahol ténylegesen az egyszerűsítési célokat gyakorlati szinten lehet szolgálni. És pont ezen dolgozunk most a bizottság részéről. Tájékoztatásként szeretném hangsúlyozni ezt, hiszen nehogy az legyen, nem szeretném, hogy az legyen a benyomás, hogy nem tesz semmit ezen a területen a bizottság elnök. Köszönöm, számvevőszék, szeretne hozzászólni? Nem. Geyer kollégája szó. Ja, Egyik intézménynek sem vagyok a tagja. Arról a pontról szeretnék beszélni, amit hármas 3 per 1-ként fogalmazott meg Haci Markakis képviselő. Nem ö, ellenzem a mögötte álló gondolatot. Különféle a parlament különféle szakbizottságaiban és frakcióiban felmerült ez, több állásfoglalásban is, hogy a válság kezelésében az Európai Unió milyen segítséget tud nyújtani. Rendkívül fontos téma ez, ám az lenne jó, hogyha egy olyan megfogalmazást találnánk most, amely elkerüli a lehetséges félreértéseket, amelyektől tartok. Pontosabban az, amit mi üdvözlünk, mint a költségvetés ellenőrzői, a kohéziós politika vonatkozásában egy általános irányultsági váltásra gondolva, tudom, hogy nem erre gondoltál, ezt kéne tehát elkerüljük, ezt a félreértést. Abszolút úgy gondolom, hogy olyan pénzügyi eszközöket újra kéne aktiválni, ezekkel újra élni tudjunk, ám legalábbis Németországban mindenhol, ahol közintézmények esetében a struktúrális alapok eszközeit kellene felhasználni a költségvetés válsága miatt nem tudnak hitelt felvenni annak érdekében, hogy társfinanszírozással éljenek, mert hogy a vonatkozó hatóságok tiltják a közintézmények hitelfelvételét, vagy megkötték legalábbis. Tehát az a foga, ez a fogalmazás Jorgó nyitva hagyja azt a lehetőséget szerintem, hogy az Európai Bizottság nagyobb hangsúlyt fektessen erre az eszközre. Szerintem ez egy kiegészítő jellegű eszköz, igen, ám a kohéziós politika célrendszerének megfelelően arra persze lehet tárgyalni, hogy a kohéziós régiók valóban utalértek-e gazdagabb régiókat, vagy sem, vagy tettek ilyen lépéseket, vagy sem. Ám a kohéziós politika eszközeit fenn kellene tartanunk, és a felhatalmazásra vonatkozó kijelentéseket úgy kéne alakítani, hogy ezeket az általam említett félreértelmezési kockázatokat eleve kiküszöböljük. Ich bin für die... Hacimarka kiszúrja szó. Én köszönöm a, ezt a felvetést, és a lehetőséget biztos arra, hogy világosat tegyem álláspontomat. Alapvetően arról van szó, hogy azon a, ezen pótlagó eszközök egyfajta leverage effektként, egyfajta katalizátorként működjenek, melyek révén azt a mechanizmust alkalmazzuk, amelyek a Risk Shared Finance Facility esetében alkalmazásra kerültek, amikor 1 milliárd eurót a kutatási keretprogramban az Európai Központi Bank nyújtott, és ezáltal valósult meg ez a katalizátor hatás, a magántőkepiacon lehetett így további pénzeket ezen eh, MLQ hatás révén mozgósítani, és ezáltal lehetett csökkenteni a kockázatot. Ugyanezzel a katalizátor hatással szeretnénk élni a kohéziós politika területén is. De köszönöm a felvetésedet, hogy világosabbá kell tenni ez irányban a, a megfogalmazást, hogy eh, ezt a katalizátor hatást emeljük ki. Grazie. Köszönöm. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy az eljárás tekintetében a módosító indítványok benyújtásának a határideje 2011. április 18-12 óra. Most pedig a 17-es ponttal kellene, hogy foglalkozzunk. Európai Számövészék külön jelentése. Kálfin kolléga az előadó, viszont most jelezte, hogy 11 órára tud idejönni, úgyhogy most 15 perc szünetet tartunk. Yeah.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

Köszönöm, hogy

Good morning. I ask you kindly to... Üdvözlök mindenkit, megvárom, hogy mindenki helyet foglaljon. Az előadó itt van, 17-es napi rendi pont, Káfin Ivailo előadó, öné a szó. És üdvözlöm Vrisz urat a számövőszék részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést kérek a kollégáktól, hogy várniuk kellett rám, tényleg nagyon sajnálom. Úgy gondoltam, hogy később kerül majd napirendre a témám, de ma nagyon gyorsan dolgoztak. Még egyszer elnézést, hogy várniuk kellett. Elnök, nem gyorsak voltunk, hanem hatékonyak. Előadó, igen, tudom, hatékonyan dolgozik a bizottság. Kedves kollégák, a jelentést már korábban készítették el. A jelentés témája Az új európai szomszédság és partnerségi támogatási eszköz három dél-kaukázisi országról van szó, Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország. A jelentés célja annak megvizsgálása, hogy az alapok mennyire hatékonyan működtek, a programok hogy álltak föl, és hogy a az első éves akcióterv végrehajtása sikeres volt-e. Valamint az is, hogy a bizottság megfelelően mérte föl az eredményeket az Európai Szomszédsági Eszköz keretei között. Meg kell, hogy mondjam, és gratulálni is szeretnék a, az érdeket feleknek, hiszen sok olyan téma szerepel itt a jelentésben, amit a további munkánk tekintetében figyelme kell, hogy vegyük. Amikor az alapokról van szó, főleg új eszközöknél, és amikor azt nézzük meg, hogy mennyire hatékonyak és milyen eredmények tértek el ezzel kapcsolatban, itt végig kell gondolnunk bizonyos elemeket. Ezek új eszközök, természetesen minden új kezdeményezésnél időre van szükség ahhoz, hogy a teljes üzemben működjön, minden esetre az eszközök felszállása során látjuk, hogy több probléma merült föl, amelyekkel foglalkozni kell. Egyébként a jelentés elkészítését követően a bizottságnál változás történt, felállt a külügyi szolgálat, a szomszédsági politika végrehajtása továbbra is a bizottság hatáskörébe tartozik. Füller biztos úrhoz tartozik jelenleg. Mik is a problémák? Kis programokról van szó, általában költségvetési támogatást jelentenek. És ez egy olyan téma, amiről beszélnünk kell. Tudom, hogy erről szó volt ma délelőtt is, de érdemes esetleg még részletesebben végig gondolni ezt a kérdést. Amikor költségvetési támogatást juttat az Unió, ez azt jelenti, hogy a bizonyos az ország által elérendő eredmények ellenében kap költségvetési támogatást az ország, vagy pedig mi van akkor, hogyha projekteket finanszíroz az EU. Mind a két megoldásnak van indoklása. Számomra a probléma az, hogy dél-kaukázusi ország esetében főleg költségvetési támogatást adtunk. Ez azt jelenti, hogy a fogadó országok költségvetését támogattuk. Természetesen bizonyos célokat el kellett, hogy érjenek, de amikor beindul a folyamat, akkor a bizottság végső érdeke az, hogy lezárja a projekteket, lezárja alapfelhasználást, és sokszor a fogadó ország érdekei és a bizottság érdekei nem esnek egybe. Második probléma, a kiválasztott prioritások. Ezeket a fogadó országokkal együtt dolgozták ki, megfelelnek az Európai Unió prioritásainak, de amikor azt mondjuk, hogy az Unió támogatja a Azerbajdzsában megújuló energiaforrások felhasználását, egy olyan ország esetében, amely rendkívül sok kőolajat exportál, és nagyon sok kőolaj forrás áll a rendelkezésére, Hát ez persze nagyon pozitív, és meg is felel a EU kritériumának és prioritásának, de azért nem igazán tudom, hogy az országnak mennyiben áll érdekében ilyen projektek fejlesztése. Azerbajdzsán esetében azt láttuk, hogy a program nagyon lassan haladt előre, hatalmas hiányosságok voltak, és hatalmas időeltérések az egyes lépések között. Véleményem szerint nem annyira jelentős a kormány érdeklődése ezen a területen. Tehát lehet, hogy itt a prioritásos a kritériumok kiválasztásánál kellett volna másképp eljárni. Másik téma, ami szerepel a jelentésben is, hogy amikor az EU költségvetési támogatással ad, igazából bízik a fogadó ország költségvetési eljárásában. attól függetlenül, hogy milyen célra használják aztán fel az alapokat. Itt viszont eltérés van az EU standardok és bizonyos fogadó országok lehetősége vagy felkészültsége között az alapok felhasználása területén. Nem kéne, hogy nagyon kritikusak legyünk, a helyzet olyan, amilyen adminisztrációs kapacitásokról van szó, nemzeti jogalkotási kérdésekről, stb. De azért egyértelműen kell fogalmaznunk. Amikor költségvetési támogatást adunk olyan országoknak, amelyek éppen átalakítják az adminisztrációt, a közigazgatást, előrelépéseket tesznek bizonyos jobb adózási standardok elérése céljából, akkor nem várhatunk el olyan standardokat, mint amelyeket az EU-ban elvárunk. És mind a három ország esetében ez érvényes, és ez szerepel is a számvevőszéki jelentésben. Aztán végső megjegyzésem, az, hogy néhány hiányosságra koncentráltam, de összességében a programot pozitívan ítélem meg, a politikai üzenetet tartalmazza, de talán még egyszer végig kéne gondolni az egész programot, és meg kéne vizsgálni, hogy az ilyenfajta programokkal milyen eredményeket érünk el, mi a politikai üzenete mögött, amit az EU kiad. Egy problémát szeretnék még említeni a költségvetési támogatások területén, a láthatóság. Gyakran az elért eredmények nem közvetlenül kapcsolódnak az EU szerepéhez, és néha például Örményországban például néhány oktatási épület felújítása is szerepelt a programban, és láthatjuk, hogy nem megfelelő a koordináció a nemzet és az EU-s akciók között, és ez ahhoz vezet, hogy például az épületeket jól föl építették, vagy jól felújították, de nem jó a szigetelés, vagy nincs felújítva a fűtési rendszer. Ezek olyan programok, amikor a teljes projektet kell figyelembe venni, és fokozni kell az EU-s részvétel láthatóságát. Végül az Európai Szomszédsági Partnerségi Eszköz jó eszköz, fejleszteni kell, jobban kell végezni a koordinációt. Egyébként tudom, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat sok erőfeszítést tesz ebben az irányban. A jelentés megszületését követően is tettek erőfeszítéseket. Jobban meg kell határozni a célokat, és talán jobb egyensúlyt kéne kialakítani a költségvetési támogatás és a projektfinanszírozás között azért is, hogy az EU láthatósága növeljen, illetve hatékonyabb legyen a felhasználás. Elnök, köszönöm szépen. Számvevőszéké a szó. Guy de Vries úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak ezért a bevezetését, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól felépített jelentés. Füle biztosnak is szeretném megköszönni. Sajnos úgy tűnik, hogy ő nem tudott ma eljönni, de beszéltem erről vele, és megértőnek mutatkozott a számvevőszék néhány szempontja iránt. És ezeket kész is figyelembe venni majd a bizottság az új szomszédsági politika keretében. Három pontot emelnék ki ebből a jelentésből. A szomszédsági politika összetettség az első, aztán az anomáliák, amelyeket az egyes eszközök között tapasztaltunk, és a gyakorlati eredményekkel kapcsolatban. A számvevőszéki jelentés arra utal, hogy a dél-kaukázusi szomszédsági partnerségi támogatás komplexitása háromszintű először is, nem kevesebb, mint öt eszköz segítségével valósítják meg ezt a partnerség és együttműködési, aztán az akcióterv, a stratégiai dokumentum, nemzeti indikatív program, illetve az éves tevékenységi program. Az öt eszköz. Mindegyiknek más az időhorizontja. Az akcióprogram 2011-ig tart, az ország stratégiai dokumentum pedig 2013-ig. A nemzeti jelzésértékű program pedig 2010-ig. Harmadsorban a programokért különböző bizottsági főigazgatóságok felelnek. A programozás, az akcióterv, a stratégiai dokumentum, illetve az éves program nemrég még a Relexhez tartozott, aztán az éves akcióprogram és a finanszírozási megállapodások pedig a korábbi Europaid felelősségi köre volt, és ennek ára van a számvevőszék megállapítása szerint az akcióterv, a stratégiai dokumentum és az indikatív program közötti összefüggések nem teszik a terveket, prioritásokat kellően világossá. A Nemzeti Jelzésértékű Program különösen kevés értéket ad hozzá az ország stratégiai dokumentumához. Tehát áramvonalasítani, egyszerűsíteni kell az eljárásokat ami a programozást, illetve kialakítást illeti, ez hosszú időt vesz igénybe, több mint két év telt el az első éves programok jóváhagyása óta, és ennek a fő oka a két érintett főigazgatóság eljárásában rejlik a Relex, illetve a Europaid eljárásaiban, és ebből adódtak ezek a megállapítások. Aztán az anomáliákra térnék rá a különböző szakpolitikai dokumentumok vonatkozásában. A prioritásokat egyik dokumentumról a másikra átalakították. A kiválasztott területek a Europaid szempontjából az első éves intézkedési programokban nem adottak ezek a relax által elképzelt célkitűzésekből. Örményország esetében a szakképzést választotta ki a Europaid fő területként. Másrészt a három stratégiai dokumentum egyike sem emelte ki ezt a területet, pedig a Relax készítette őket. Elbújtak a hét alprioritás 25 témái között. Azerbajdzsán ügyében az ágazati költségvetési segítséget emelte ki a Relax. A az ellenőrzés során viszont a számvevőszék számára az azerbajdzsán hatóságok a technikai segítségnyújtást emelték ki, hogy az jobb lenne. Az előadó úr beszélt a támogatások kérdéséről, nem bocsátkoznék részletekbe, csak felhívnám a bizottság figyelmét két tegnapi egyeztetésünkre. Lars Heikenstein kollégámmal egyeztettünk az általános költségvetés támogatásnak az irányítása témájában. És közvetlenül kapcsolódik a kaukázushoz is az egyik megállapítás. A számvevőszék azt tapasztalta, hogy a bizottság a csalás, korrupció problémáira nem figyel kellőképpen a támogatások során. Hogyha költségvetési támogatást biztosítanak, akkor a kedvezményezett ország csalás és korrupció elleni mechanizmusaira is oda kell figyelni. Heckenstein úr jelentése pedig arra mutat rá, hogy ez nem valósul meg minden esetben, és itt a zárójeletbe is zárnám. Az egyik eszköz, amely az egyszerűsítésnek hasznát látná, az az intézkedési terv. Az EU-grúz intézkedési terv 306 különböző vállalást tartalmaz 64 prioritásos intézkedést, illetve 242 további intézkedést irányoz elő. Tehát korrektül mondhatjuk, hogy több mint 300 tennivalóval 64 prioritási területen egy intézkedési terv az nem sok segítséget nyújt a szakpolitika alakításához. Végül milyen eredmények születtek? A számvevőszék megállapítja, hogy a három ország esetében vegyesek voltak az eredmények a képzés, szakképzés Örményországban pozitívan befolyásolta a reform folyamatot, viszont alig történt konkrét lépés az energiareform felé Azerbajdzsánban. Aztán a forrásgazdálkodással való grúz reformok a második évben indultak csak el. Abházi esetében a szomszédsági eszköznek még bizonyítania kell az értékét és a bizalmat meg kell teremteni. Természetesen a számvevőszék csak egy pillanat felvételt készített egy adott helyzetről egy adott pillanatban, és azóta is változott a helyzet, hogy ez a jelentés összeállt. Minden esetre a számvevőszék azt ajánlja, hogy a két legfontosabbat kiemeljem, hogy az Európai Bizottság reformálja meg a programozást, illetve az európai szomszédsági politikának a kialakítását, egyszerűsítve az eszközrendszert, valamint szelektívebben kell biztosítani az ágazati költségvetési támogatást. Zárásul a számvevőszék célja az volt, hogy a tényekre felhívja a figyelmet, és releváns gyakorlati és ajánlásokat terjesszen elő. Hogyha a számvevőszék elmaradt volna ettől az elvárástól, akkor a bizottság, illetve a parlament biztos vagyok benne, hogy felhívná a figyelmét erre. A számvevőszék örömmel venni, hogyha a bizottság a válaszaiban csak olyan célra törő, egyszerű észrevételeket tenne, amelyekben a lényegre szorítkozik, tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit túlza a 22 oldalas válasz. Köszönöm, Defriz úr. Itt a jelentés. Fríz úr hozzászólásai több pontot emelt ki, és több ajánlás is megfogalmazott. Kérdem, hogy az Európai Bizottság részéről van-e reflexió az eddig mondottakra. Önök ilyen szó. Köszönöm, elnök úr. Markus Konáró vagyok. A szomszédságért felelős igazgató vagyok 2007 óta a, Def, a Köszönöm a számbevőszekkel való együttműködést a jelentés megírásában. 22 oldalról szól, az utolsó pontok valóban a mi nézeteinket is tükrözik. Nagyon intenzív és konstruktív munka volt. Ez is a ajánlásokkal is elégedettek vagyunk, és ezeket meg is szívleljük majd a továbbiakban. Aztán azt is be kell látnunk, hogy átfogó és érvényes összefoglaló született, ezt hallottuk az imént a jelentéstevőtől. Két dolgot emelez ki először is, hogy annak ellenére, hogy egyes kihívások és nehézségek érzékelhetőek, egészében azért pozitív értékelés születik, születhet, és be kell látnunk azt is, hogy milyen sajátságos ö, körülmények érvényesülnek az egy, a három, mind a három dél ország esetében. Azt is szeretném tovább ö, aláhúzni, hogy a jelentés fontos és érvényes anyag viszonylag rövid időszakot ö, vizsgál, időszakot tekintve is, meg az ország merítés tekintve is, hiszen itt látunk az elmúlt öt év során az egész térség mozgását, úgyhogy körültekintő volnék abban, hogy lehet extrapolálni az itt található megállapításokat szélesebb körben és hosszabb időszakra vonatkozóan. Belátom, hogy a költségvetési támogatásokra koncentrált a jelentéstevő, és az Európai Bizottság részéről is belátható, hogy a, a szakpolitikai mix tálalása amely a költségvetési támogatások révén igyekszünk a reformokat ösztönözni, a, és ezeket a Twinning és TAIEX támogatással egészítjük ki a, közalkam, a közigazgatás szakértelmének javítására, és a, a későbbi cselekvési programokban jobban megjelenthető volna. Nem azt jelenti ez, hogy jelenlegi policy mixet változtatnánk, hanem azt, hogy az adott szakpolitika mix észszerűségi szempontjait jobban megjelenítenénk. Említette a láthatóság fontosságát, ezt mi is tudjuk, hogy így van, ám a szomszédságpolitika azért alakult így, mert bizonyos prioritás fogalmazódott meg. Annak érdekében a kormányok is felvállalják mindezt. Erre az egyik lehetőség az volt, hogy a programok adatokat a kormányzati rendszer révén kanalizáljuk, illetve való hagyjuk végre. Utalnék a De Vries által, úr által említett két ajánlásra a számbevőszék részéről. A programkészítés az egyik. Olyan ügy ez, mely belátható módon, amelyre vonatkozóan igaz, hogy a számbevőszék jókor élt megjegyzésekkel. Korábban a, a Relax és a DEFCO, most pedig a külső, a, a külügyi szolgálat felelősségébe tartozik. Az onnan érkezett a kollégám, aki jobb oldalon ül, ő is megerősíti ez azt, hogy hasznosítható ez a felvetés, és a szomszédság politikai programok következő generációjában lehető volna ez. Egyszerűsíthetnénk a, a, a Grand Scheme programok sok rétegét, és ezáltal jobban lehet kon koncentrálni a tényleges feladatrendszerre, és a cselekvési tervek, valamint azok menetrendje további prioritás tárgya kell legyen annak érdekében, hogy a beavatkozások tényleges sarpontjait megtaláljuk. Azt is biztosítani kell, hogy nagyobb, még nagyobb koherencia érvényesüljön a szélesebb körű szakpolitikai napirend illetve a pénzügyi támogatások adott országban való folyósítása között. A második kérdést illetően, hogy hogyan lehet jobban szelektálni a költségvetési támogatások körében, utalnék arra, amit már elmondtam a jelentéstevőnek adott válaszomban. 50-70% az agregált teljes összegnek a költségvetési, az állami költségvetésen kerül, kerül folyosításra, 30-40 százalék marad így fenn a technikai támogatásokra és a klasszikus projektek támogatására. Összességében tehát egy olyan kombináció ez, amely számunkra elfogadható, ám az is belát, azt is belátjuk, hogy egyes tagállamokban nagyobb, jobban lehet differenciálni, és a szakpolitikai mix is jobban kifejthető ebben az összefüggésben, és az egyes eszközök is jobban érvényesíthetőek, hogyha ezeket pontosítjuk. Két, kommuniké, két bizottsági kommunikén dolgozik a bizottság, ezen felvetések alapján tegnap utalt, hallottak már arra az utalásra, ami szerint a bizottság egy kommunikét szeretne kiadni a költségvetési támogatások tárgyában, amely az általános költségvetési támogatásokat és az ágazatiakat is lefedi. És van egy második anyagunk a szomszédságpolitika tárgyában, mely most a második szemeszterben kerül megvitatásra. Több eh, pontra reflektálunk ezekben, a feltételekhez kötöttséget erősítjük, illetve a differenciáltságot próbáljuk erősíteni, valamint a modalitás mixeket jobban igyekszünk beépíteni a programok építésében, eh, programok kialakításába. Ha megengedi elnök úr, még egy utolsó mondat, vagy tán kettő, az ajánlás tervezettel kapcsolatban, amelyet a munkaanyagban láttam. Az önök anyaga, nem akarok beleavatkozni ennek készítésébe, ám meglep, hogy egyes megfogalmazások, miszerint súlyos agályokat fűznek a program készítési eljárásra, meg hogy elfogadhatatlanak tartják a, a költségvetési támogatásokra való támaszkodást. Hát ez sem a szélesebb körvitában nem tükröződött az ilyen stílusú megfogalmazások, ezek túl messzire mutatnak szerintem, és a jelentéstevő összefoglalóját sem megfelelően tükrözik az ilyen jellegű kitételek. De még egyszer köszönöm a hozzászólásokat, amelyek rámutattak a jelentés hasznosságára, és bízom abban, hogy pozitív és konstruktív választ tudunk ezekre adni a bizottság kommunikéjében. Köszönöm szépen. Lehet, hogy a külügyi szolgálat nevében valaki szeretne hozzászólni, így van? Nem. Akkor most megnyitom a vitát. Gressler asszony szeretne szót kapni. Tessék. Köszönöm. Sajnálatos, hogy a külügyi szolgálat nem mond semmit. Mert nagyon izgalmas lett volna, ha meghallgatjuk a külügyi szolgálat véleményét azzal kapcsolatban, milyen korrekciós igényeket lát a jövőben megvalósíthatónak. Az Európai Bizottság képviselője pedig elmondta mondandóját. Érdekes, hogy milyen következtések vonhatóak le ebből, és a parlament a jövőbeli cselekvéseiben hogy tudja ezeket megvalósítani. Az indikatív programok, akció, cselekvési programok és egyebek körében hogyan lehet módosításokkal élni ezek javítására. Szívesen hallottam volna erről ezt azt, mert nem értem, hogy voltak éppen mit is kell módosítani. Ez, önök úgy elmondták, hogy négy programozási lépésről van szó, ebből a három a, a külügyi szolgálat hatáskörébe tartozik, a negyedik tartanak a nemzeti indikatív programok, és a negyedik lépés, a konkrét végrehajtás, ami a bizottság hatáskörében van általában. A jövőben hogyan gondolják mindezt alakítani? Ki mit csinál, ki mit határoz meg, ki határozza meg végül is, hogy hova megy, ki kapja a pénzt. Ez az első kérdésem. Aztán a menekült hullámmal kapcsolatban, a földközi-tenger térségében a hat, hat nagy tagállam EU ö, nagykövete kérte a szomszédsági politikai eszközök átlapozását a déli, a, a, a unió déli térségének be. A bizottság hogy látja ezt, és milyen kihatásai lehetnek 2014-re vonatkozóan, és milyen kihatásai lehetnek a szomszédsági térségre vonatkozóan ennek a javaslatnak, ha megvalósul. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Makovei asszony a szó. Um, Köszönöm. Üdvözlöm a jelentést, a számbevőszéki jelentést, és természetesen a mi előadónk jelentését is. Nagy örömömre szolgál, hogy van időnk ennek a témának a megtárgyalására. Lenne egy megjegyzésem arra vonatkozóan, hogy milyen gyenge pontokat találtak, nem megfelelő tisztánlátás, tervezés, koordináció, stb. Szeretném elmondani, hogy ez meglepő. A bizottságnak nem az első tapasztalata egy ilyen alapkezelése tekintetében ez az eszköz, illetve a végrehajtás tekintetében harmadik országok javára történő felhasználásnál. Ezért furcsa megérteni, hogy miért merülnek föl ugyanazok a problémák. Szeretnék reagálni az ellenőrzési kérdésekre is, hogy mi is történik, hogyan költik el a pénzt ezekben az országokban. Ahogy hallottuk, sok esetben, vagy legalábbis néhány esetben csalás és korrupció merül föl. Szeretném elmondani, hogy harmadik országoknak juthatott pénzügyi támogatás önmagában már egy eszköz arra, hogy megtanítsuk őket, hogy hogyan költsék el korrekt módon, megfelelően, átlátható módon, megfelelő közbeszerzési eljárásokkal ezeket a pénzeket. Ez önmagában egy oktatási folyamat. Ezért nagyon oda kell erre figyelnünk, hiszen egyébként bolondoknak fognak minket nézni. Pénzt adunk, és nem is érdekel minket annyira, hogy mi is történik aztán a pénzünkkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy tényleg képez a prioritást a módszerek változtatása esetén ez a kérdés, amikor a jövőben ilyenfajta támogatásokra fog sor kerülni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szeretne még valaki szót kapni? Senki. Akkor az előadót szeretném megkérni Káfin urat, hogy szeretne reagálni A számvevőszék aggódik, a bizottság nem megfelelően teljesít, határidő problémák, korrupció, elégtelenség, ilyen szavakat hallottunk. Előadó René szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy a jelentés megfogalmazása elég körültekintő. hogyha megnézzük ezt a mélyen aggasztja a programozási eljárás kitételt a bizottság részéről, akkor úgy tudom, hogy intézkedések vannak folyamatban, és ezt tovább fogják fejleszteni. Tehát nem meglepő a parlament észrevétele, hogyha a bizottságon belül sincs koordináció. Aztán a külügyi szolgálat oldalán remélem, hogy javul majd a koordináció, és nem romlik. Egyébként a bizottság által elmondottakat messze menően támogatom, vagyis hogy ebbe az irányba folyik a munka. Aztán az ügyben, hogy elfogadhatatlan a forrásoknak a felhasználása, ez a kitétel megint csak arra vonatkozik, hogy az előzetes számítások vagy értékelés, értékesít, értékelés az eredmények kapcsán azt, azt fogalmazza meg, hogy ha még nem látjuk, hogy mi lesz az eredmény, nem tudjuk ezt értékelni. És a kérdésem az Európai Bizottság feltételezem, hogy alapvetően felül fogja vizsgálni majd az Európai Szomszédsági Eszköztárt. A bizottság képviselője kifejtette, hogy jobban el fogják majd magyarázni, de szerintem ez nem elég, hogy marad az eddigi egyensúly, csak jobban el fogják majd magyarázni, mert a twinning, illetve az eddigi megoldások problémákat vetettek fel, aztán a kormányokkal való együttműködés ugyancsak. Tehát megfelelőbb kéne, hogy legyen az eszköztár, a költségvetés támogatása. Egyszerűbbnek tűnik talán a munkatársak munkája, irányítása tekintetében, de azért a projekteknek a lényege működésére is jobban rá kéne látnunk. A különböző eszközöknek a kiválasztása azon kéne, hogy alapuljon, hogy értékelésük szerint melyek lesznek a leghatékonyabbak. Feltételezem, hogy az Európai Bizottság javaslataiban ez majd visszaköszön. Ez egy ellenőrzés volt, tehát köszönetet szeretnék mondani a számvevőszék munkatársainak, akik nagyon alaposan, mérehatóan dolgoztak, és ez már egy ideje készült, ez a jelentés az eszközökről, és remélem, hogy azóta továbbfejlesztették őket, és az Európai Bizottság bemutatja majd, hogy ezek a példák, amelyek itt szerepelnek, ezek alapján levonták a tanulságokat, és nem követik el újra ugyanazokat a hibákat. Köszönöm, elnök. Köszönöm, előadó úr. A Gressle asszony, illetve a bizottság szeretném kérni, hogy reagáljon, illetve a számvevőszék részéről pedig tisztázni kellene, hogy ki mit fog tenni, és volt egy földközi tengeri menekült hullámmal kapcsolatos kérdés, és érdemes lenne ezekre is reagálni, hogy milyen lépések várhatók. A bizottságnak adom meg a szót, hogyha Ingeborg egyetért ezzel, hogy erre térjünk ki. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy visszatérhetek erre a két kérdésre. Renat Brenda kollégámat kérem a külügyi szolgálat részéről, hogy ő is szóljon majd, egészítsen ki a jelenlegi program egyszerűsítése tekintetében. Ez egy olyan munka, amelyet közösen végzünk a DEFCO-val, illetve a külügyi szolgálattal, és az új javaslatokat vizsgáljuk, az új szomszédsági nyilatkozat, illetve az új egyszerűsítési kezdeményezések fényében. És átadom a kollégának a külügyi szolgálat részéről majd ez ügyben a szót, ami pedig a földközi tenger déli térségét, a menekült ügyet illeti, arról biztosíthatom a parlamentet, hogy nem fontolgatunk a keleti országok finanszírozásának a kárára többleteszközöket itt. És több erőfeszítésre van szükségünk, ezzel tisztában vagyunk, szélesebb kérdéseket kell kezelnünk a négyes fejezet egyéb eszközei között, hogy további ösztönzőket adjunk a földközi tenger déli térségében lévő országoknak, feltételekhez kötve ezeket, hogy a reformok ne vesszenek kárba. De az egyéb lehetőségek keretében lenne ez a négyes fejezeten belül, ezt hangsúlyoznám, és a jelenlegi előirányzatokat nem akarjuk átcsoportosítani délről, illetve keletről délre. Köszönöm a külügyi szolgálattól vagyok, hölgyeim és uraim. Hadd nem erősítsem meg először is, hogy nagyon szorosan együttműködünk az AFKU-val, így a külügyi szolgálat indulásakor már elmondható volt, hogy egyáltalán nem vagyunk akadálya az EFKO való további együttműködésnek. Kiváló az együttműködés, ezt akartam aláhúzni először is. Másodszorban hadd próbáljam meg egy szélesebb értelmezési rendszerbe tenni a dél-kaukázusi tevékenységünket általában. Mindannyian emlékezzünk arra, hogy a dél-kaukázusi fellépésünk egy viszonylag új vállalkozás. Hogy 2004 óta az Európai Szomszédságpolitikai Intása óta kezdtünk el együttműködni ezek, mélyebben ezekkel az országokkal, és aztán később, pontosabban tavaly, új tárgyalási forduló után új társulási megállapodásokat kezdtünk kötni. Tehát 2004 óta folytatjuk ezt a folyamatot, egyre erősítve a kapcsolataikat. A 2007-es év is a korai volt még ebben a folyamatban, és egy nagyon gyakorlati kérdés is felvetnék, az, hogy csak 2007 óta van teljes értékű delegációnk Örményországban és Grúziában. Ezt is fontos látnunk a program készítés szempontjából is, hiszen delegáción kulcsfontosságú szereplői a, a programkészítésnek. Most meg hadd, aztán hadd szóljak a konkrét kérdésről, az volt, az ugye, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le az eddigi tevékenységből a program készítésben. Hadd hangsúlyozzam, hogy a szomszédság politika áttekintésének eredményeként nem titok, hogy születik majd egy javaslat, miszerint karcsúsítjuk a legmagasabb szinten a program készítést. Mert több szakasza van ennek, ahogy elmondottuk, és az is tény, hogy szeretnénk egyszerűbbé tenni a módszertant. Jelenleg, ha emlékeztek se arra, hogy fennáll egy partneri együttműködési megállapodás, majd nem programkészítési dokumentum, hanem a jogi alapokat teremt, és egy, egy keretet határoz meg, a stratégiai célokat, irányokat kijelölve, és ennek alapján ugyanegy cselekvési terveket készítettünk utaltak itt a grúziai cselekvési tervre, amelyek nagyon, nagyon sok prioritása van. Emlékeztetem kell arra, hogy ez sem programdokumentum, hanem egy politikai jellegű anyag, amely a támogatáson túl sor egyéb kérdésről is szól, olyan témákról is, melyek Grúzu, Grúzia és bármely partnerország és az EU között az együttműködés teljes körét meghatározzák. Egy cselekvési terv aztán kicsit résztesebben kibontja, hogy egy adott időszakban mit szeretnénk az adott partnerállammal együtt végrehajtani. Ennek alapján a Nemzet Indikatív Program és az Ország Stratégiai Terv készül, kerül elkészítésre. Ezek a voltak éppen programdokumentumok. Ezek voltak korábban a Relax hatáskörében, és most meg a külügyi szolgálat kezében. Tehát erre vonatkozóan az első megjegyzés, hogy több dokumentumunk van, ám nem mind programdokumentum, ne értjük félre ezeket. Másodszorban mindezek fényében belátjuk, hogy van a tere a kartyusításnak, úgyhogy a vonatkozó felülvizsgálat éppen elő is irányozza ezt, hogy ezen streamlining karcsúsás révén lehet, hogy át tudunk ugorni majd egy lépést nem akarok erről konkrétabban beszélni, de dolgozunk rajta, és tehát, hogy én eredménnyel jár a kartosítás. Köszönöm szépen, megfelelnek a válaszok? A szabad még egyszer elnök úr újra kérdeznem. Egyre érdekesebb a dolog az, hogy átugrunk egy lépést, az alatt mit értenek, és mióta vannak meg az eredmények. Mert ez a pont, ahol konkrétá és érdekessé válik az eszmecsere. I ask you to answer. You know, this re- Na, ez EMP review eredmény még nem került közlésre, néhány nap múlva publikussá válik. Én, nem én vagyok a biztos. A biztos kell, hogy bejelentse ennek a, a, a, az eredményeit. Úgyhogy talán megértik, most sokkal részesebben nem taglalhatom ezt az anyagot. Annyit elmondhatok, hogy szám, nekem úgy tűnik, hogy egyik lépés átugorható lesz. Ez egyik fő eredménye ennek az anyagnak. Bizonyal fennmarad egy eszköz, mely révén a szerződéskötő szintjén megragadhatóak a kulcsfontosságú kérdések, amelyekkel foglalkozni szeretnénk az adott időszakban, és ennek alapján készítünk egy egységes programdokumentumot. Majd. Köszönöm szépen. Mikor lesz nyilvános ez, és kérem, hogy majd tájékoztassanak minket erről a szakbizottságunkat időben. Devrészül önni a szó. Köszönöm elnék úr, anélkül, hogy a bizottsági szolgálattal folytatott érdekes beszélgetésbe így különösebben beleszólnék, hogy ez a hosszú katalógus mit is tartalmazzon. Mindenesetre a számvevőszéki jelentésből egy következtetést le lehet vonni. A nemzeti indikatív programokat kritikusan meg kéne vizsgálni, vizsgálni hiszen talán törölni lehetne ezeket az elemeket, de ez se fogja a fő problémát megoldani. A fő kérdés az, hogy van-e értelme számunkra, az Unió számára először is egy hosszú vitába bocsátkozni a fogadó országokkal, kölcsönös érdekek, stratégiák, közös célok témáiban, és csak azután rátérni a második lépésre, amikor pénzt helyezünk ki, és mi döntünk a felhasználásról, ami nem feltétlenül közös megközelítésen alapul. Kicsit fekete-fejren fogalmaztam, de ez a vita értelme miatt van a vita céljából. A bizottságnak a kívánsága, hogy 50-70 százalékát a kiadásnak ágazati költségvetési támogatásra költsük, akkor is, hogyha a országok jelzik, vagy később jelzik, hogy nem ez a prioritásuk. A költségvetési támogatás növekedésével kevesebb pénz fog rendelkezésre állni más eszközökre. Egy négy éves időszakban szektoriális költségvetési támogatás csak a tíz alprioritásból négyet fog lefedni. A parlament és a tanács és a bizottság kell, hogy döntést hozzon. Lehet, hogy egy ilyen döntés megszületik, de ennek vannak következményei, ez nagyon fontos, hogy fejben tartsuk. Végül Makovai azt mondja, szeretném, ha nem értene félre. Ön említi a korrekció, de remélem egyetlenül fogalmaztam. Én nem a jelenleg vita tárgyat képező jelentés tekintetében említettem ezt a szót, hanem az általános költségvetési támogatás témájában erről tegnap volt szó. A számvevőszék minden esetre, számvevőszéknek fontos, hogy amikor a bizottság támogatást ad, nem mindig biztosít megfelelő garanciát a család és a korrupció ellenes harcban. Ezt rendkívül fontosnak tartom, elnök. Köszönöm szépen. Egy egész jó vitát folytattunk végül is, és talán így a megközelítésünk az kedvezőbb lesz. Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. 18-as napirendi pont, egyéb kérdések, van-e bárkinek itt felvetni valója? Nincs. Következő ülés időpontja, ezt mindenki ismeri, május 24-25. Köszönöm szépen, és kellemes ebédet!